Kérem, kezdjük meg a költségvetési ülésünket, és kérem, foglaljanak helyet. A terem hátuljában lévők, és kérem, foglaljanak helyet, és kezdjük meg ezt a rendkívül fontos költségvetési szakbizottsági ülést. Először is Szeretném önöknek közvetíteni Ellen az úr bocsánat kérését, nem tud jelen lenni ezen az ülésen, akár csak az alelnök, ezért én fogom levezetni ezt az ülést helyettük. Mindenkit arra kérnék, hogy foglaljanak helyet. A beszélésekkel kapcsolatos vitát kérem csendesen folytassa le. Köszönöm. Uh, uh, Nagyon fontos uh, ez a mai vitánk, ez egyetlen egy napirendi pontunk ma délelőtt, és Szidónia fogja levezetni ezt a vitát. Először is az egyes napirendi ponttal szeretném kezdeni. Ez a napirend elfogadás, azt mindenki elfogadja. Nincsenek elnöki közleményeink csak a koordinátori ülést tudom bejelenteni március 12-én, de rá is térünk azonnal a négyes napirani pontunkra, amely a fő vitánk, ez pedig a keleti partnerség finanszírozása. Bizonyára tudják, hogy a keleti partnerséget 2009-ben indítottak be, és ez kiegészíti az Európai Unió külpolitikáját a kelet Eh, Európa, illetve dél-kaukázusai országok tekintetében, illetve kiegészte az európai szomszédsági politikát. 2008 és 2013 között az Európai Unió 2,8 eh, milliárd eurót biztosított eh, ezekre a célokra. Örményországnak, Azerbajdzsának, Féloroszországnak, Grúziának, Moldovának és Ukrajnának. Szidónia kezdeményezésére a Költségvetési Szabizottság megtartja ezt a mai meghallgatást a keleti partnerség finanszírozásáról. A cél az az, hogy egy holisztikus képet kapjunk erről a kérdésről, az alapokról, illetve arról, hogy mik a legnagyobb kihívások azok számára, akik végrehajtják ezeket a programokat. És hallunk majd a gyakorlatokról és a szabadságunk nevében az Európai Bizottság képviselőit is üdvözlöm, az Európai Külügyi Szolgálat képviselőit, az Európai Beruházási Bank képviselőit is üdvözlöm. Ők majd az Európai Partnerség finanszírozásáról is fognak beszélni, illetve a különböző NGO-k képviselői is itt vannak közöttünk, akik valóban végrehajtják ezt a fajta politikai kezdeményezést. Szidónia a jelentés készítő, és ő talán egy kis információval szolgálhat a mai meghallgatást illetően. Köszönöm szépen, George. Szeretném mindannyiukat üdvözölni a ma előtti szakbizottsági ülésünkön, amelyet teljes mértékben a keleti partnerség finanszírozásának szentelünk. Egyértelmű, hogy amikor megnézzük a definíciót, akkor azt látjuk, hogy minden rendben van. A keleti partnerség az Európai Unió kezdeményezése hat kelet-európai szomszédunk számára. Örményország, Azerbajdzsán, Féloroszország, Grúzia, Moldova és Ukrajna ez a hat ország. A cél az az, hogy sikerüljön erősíteni a bilaterális, illetve a multilaterális kapcsolatokat ezen országok, illetve az Európai Unió között. A cél az az, hogy a partnereket arra kötelezzük, hogy a nemzetközi jogot tartsák be, illetve az alapvető jogokat, beleértve ebbe a jogállamiságot, a demokráciát, az emberi jogok tiszteletben tartását, illetve a szabadságjog tiszteletben tartását. A piac, a gazdaság, illetve a jó irányítás kialakítása is ugyannyire fontos. Egyértelmű, hogy a partnerség nem önmagában való cél, ennek az a célja, hogy alapot teremtsen az új társulási szerződés számára az EU és partnerei között, és azon partnerek számára, amelyek megfelelő előlépést tettek az előbb említett értékek értelmében. Ma a finanszírozásról fogunk beszélni. Az Európai Unió 2,8 milliárd eurót különített el a keleti partnerség támogatására 2009 és 2013 között. El kell mondjuk azt, hogy most mi mindig tárgyalunk, mi mindig tárgyalunk a következő több éves pénzügyi keretről, tehát nem igazán tudjuk azt, hogy milyen mennyiségű pénz lesz elérhető a jövőben, ezt nem tudjuk még, de már vannak elképzeléseink az Európai Bizottság javaslata alapján, és az általános februári tanácsi iránymutatások következtében. Most szeretnék arról beszélni, hogy miért is szerettem volna egy ilyen találkozót létrehozni. Személyes tapasztalatra nyúlik ez vissza. Tavaly meghívtak a Robert Schumann intézetbe egy konferenciára, ahol a fiatal fehér rossz ellenzéképviselével találkozhattam. A Robert Schumann intézet projektje már egy ideje tart az úgynevezett demokrácia vezető képesség program keretében. A cél az az volt, hogy a fiatal jelölteket fel lehessen készíteni a jövőbeli politikai karrierre, és segíteni lehessen a belorusz politikai átalakulást. Arra kértek meg, hogy informáljam a résztvevőket az Európai Unió belarusszai kezdeményezései, illetve a keleti partnerség eh, kezdeményezéséről. Mielőtt felkészültem volna erre az ülésre, azt láttam, hogy mennyire felaprózódott ez a pénzügyi támogatás, és mennyire zavaros az információ. Természetesen ez komplex téma, mert a keleti partnerség egyfajta ernyő, amely különböző eszközöket tömörít, és itt nem csak a hat országról van szó, hanem más EU partnerországokról is. Tehát, hogyha fel akarjuk mérni azt, hogy egyes országoknak mennyi pénzt folyósítanak, az is már önmagában egy nehéz folyamat, és még ennél nehezebb felmérni ezen alapok végrehajtását a ö, helyszínen. Ezért úgy gondoltam, hogy a Költségvetési Szabizottság keretén belül egy struktúrált vitát kellene tartanunk a pénzről, amelyre a keleti partnerséget kívánjuk finanszírozni most a több éves pénzügyi kereten belül, illetve azt is meg kell vizsgálni, mit tudunk megtanulni, milyen tanulságot tudunk levonni az eddigi tapasztalatokból. A meghallgatás során bizonyos konkrét kérdéseket szeretnénk megválaszolni. Én azokra koncentrálok, amelyek véleményem szerint a Költségvetési Szabizottság munkájához kötetlenül kötődnek. Először is alapvető kérdések merülnek fel, mennyi pénzt kapnak az EU keleti partnerség országai, milyen EU eszközöket különítünk el a hat résztvevő számára, az igazatul pedig mi a, milyen a végrehajtása ezen pénzösszegeknek, és kihasználva azt, hogy számos szereplő jelen van, meghallgatjuk azt, hogy milyen tapasztalatai vannak az NGO-knak, az Európai Bizottságnak és más testületeknek, akkor, amikor ezeket a támogatásokat folyósítják konkrét módon a keleti partnerség országainak. És meg kell vizsgálni azt is, hogy a az elkövetkező 7 évben hogyan kívánják majd folyósítani, felhasználni ezeket az összegeket kiindulva a korábbi tapasztalatokból. Hadd beszéljek kicsit a mai programról. Azokkal szeretném kezdeni, akik a helyszínen végrehajtják, felhasználják ezeket az összegeket. A DEFCO főigazgatósággal kezdjük. márkus Kornáró itt van körünkben, aki a DEFCO főigazgatóság főigazgató helyettese. Ők foglalkoznak az európai szomszédsági politikával, ezen kívül azt is el szeretném mondani, hogy rendkívül fontos, és üdvözlöm azt, hogy Heinz Olbrecht, az az Európai Beruházási Bank részéről itt van, nem látom őt. Annyira szerény a Beruházási Bank, hogy ők hátra ültek. Tehát örülök annak, hogy a Beruházási Bank is itt van közöttünk. Ők majd az eszközökről fognak beszélni. Utána pedig hallunk majd kritikus hangokat is két kutatótól, Olaf Osicától, akik a Lengyelországi Keleti Tanulmányok Központjából érkezett, ő az igazgatója ennek a központnak, és nagyon örülnék annak, hogyha többet tudna beszélni a többet többért elvről, a költségvetési szak emberek számára nagyon fontos tudni azt, hogy hogyan fizetünk többet a több demokráciáért, hogyan lehet ezt mérni, hogyan lehet ezt számszerűsíteni. És a másik eh, tanulmánybemutatás jelentette Csinszka részéről fog bekövetkezni, aki a Vucsi Európai eh, Intézettől érkezett, ő pedig a projektek végrehajtásáról fog beszélni a kedvezményezett országban, és különös tekintettel Ukrajnára. Utána pedig eh, az EU keleti partnerségének finanszírozásáról lesz szó, a civil szervezetek szempontjából. Anna Kristina Link fog előadni. Amikor előkészültem erre a mai ülésre, akkor azt láthattam, hogy a Konrad Adenauer Alapítvány egy nagyon fontos kedvezményezetje ezeknek az összegeknek, tehát nagyon jó tőlük is valamit hallani majd. És nem utolsó sorban Richard Tibels fog majd hozzánk szólni a jövőről. Tibels úr az Európai Külügyi Szolgálat képviselő, de nem igazán láttam őt, de itt van, itt van, itt van. Ő is mögöttem. Üdvözlöm őt is körünkben. Remélhetőleg az ő optimista feladata lesz az, hogy beszámoljon a jövőről. Szeretném azokat és üdvözölni, akiket most nem neveztem meg, és itt ülnek körünkben, és a különböző civil szervezetek képviselői, akik érdekeltek a keleti partnerségben. Lesz arra időnk, remélem, remélem lesz arra elég időnk, hogy eh, a közönség részvevői is kérdezhessenek. A végén szeretném a vitát megtartani, érdekében minden témáról beszélni tudjunk és remélhetőleg nagyon érdekes élénk vitánk lesz. Köszönöm. Okay. Uh, then the first speaker, uh... Rendben. Akkor kérem az első hozzászólót, hogy uh, kezdje meg az előadását. Nem tudom, hogy az internet problémákat megoldottuk el. Kornáró úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon örülök, hogy sikerült a komputert beállítani, és szeretnék átfogó képet adni, de sokkal könnyebb helyzetben vagyok, hogyha ábrákkal illusztrálhatom az előadásomat. Az első, bemutatom, hogy mit cselekszünk, hogyan cselekszünk, és azután néhány gondolatot osztanék még meg a hallgatósággal. Remélem, hogy meggyőző lesz önöknek ez az előadás, és azt fogják tapasztalni, hogy a keleti országok számára mobilizáljuk az összes rendelkezésre álló eszközt, és azt is remélem, hogy világosabb lesz a kép a délelőtti ülés végére. Azt hiszem, hogy jól látható, a zöld országok az EU körül, az újonnan csatlakozó országok, a bővítés mutatja a mi specifikus szomszédságpolitikánkat keleten pedig hat országról van szó, Belarus, Moldova, Ukrajna közel vannak Európához, és a kaukázusi három ország egy kicsit távolabb van, de figyelembe véve Törökország potenciális szerepét az EU jövőbeli mandátumát illetően, szintén, ez az ország szintén a szomszédságot képezi. A következő dia azt mutatja, hogy Füle biztos úr milyen eszközöket mozgósít. Áttekintjük a keleti partnerséget, annak eszközeit ezen a dián, és a következő diákkal jobban megmagyarázom, hogy mit jelent a szomszédsági partnerségi eszköz, hiszen ez kulcsfontosságú a szakpolitikánk során. Majd részletesen bemutatom, hogy a többi eszköz hogyan lép be és hogy érjük el azt a teljes összeget, amelyet már az ülésünk elején hallottuk. Itt másképpen mutatjuk be az összegek folyósításának módját. A két oszlop a földrajzilag orientált eszköz, horizontálosan pedig a különböző tematikus kezdeményezéseket láthatják. Mindegyiket maximálisan igyekszünk mozgósítani, azért, hogy ott legyünk a terepen, a keleti partnerség országaiban. Néhány tájékoztatást adnék arról, hogy melyek a kulcsfontosságú eszközök, és mit érünk ezzel el, mi a cél. Ezt a keleti szomszédokra szabtuk, és a másik eszköz új nevet kapott, Európai Partnerségi Eszköz, most alakítjuk át. Lejjebb pedig látják a teljes összegeket, 2,8 milliárd euró, amelyet már hallottunk a jelenlegi pénzügyi terv során, ennyit irányoztunk elő. Ebbe két másik mobilizáció is szerepel, amelyet az EU később határozott el, összességében 350 millióról van szó. Mit finanszírozunk? Az eszköz keretében a kezdeményezés kétharmadát a kétoldalú együttműködésben résztvevő országokra fordítjuk. A partner országokról van szó, és az összeg más részét az éves cselekvési programokra fordítjuk. Azután regionális kezdeményezéseink is vannak. Sokat teszünk a keleti partnerség keretében. Ezeket a keleti partnerségi országokat érinti. A regionális, interregionális együttműködés magában foglalja a délt és a keletet is, de főként a keletet, a szomszédsági beruházási eszköz, ezek közül a legfontosabb, majd az Európai Beruházási Bank erről szólni fog. Az Erasmus másik fontos eszköz, melynek segítségével a diákok mobilitását finanszírozzuk. Határon átnyúló együttműködés, ennek segítségével kezdeményezéseket finanszírozunk a jelenlegi EU tagállamok, mendi országok és a keleti partnerségben szereplő országok számára. Hogyan hagyjuk ezt végre? Ennek egy része a költségvetési támogatást jelenti a kedvezményezett országoknak, a másik rész projekteken keresztül valósul meg, támogatásokat nyújtunk a civil szervezeteknek, és néhány különböző nemzetközi szervezetekkel együtt hozzájárulás formájában érkezik. Az EU bizottság költségvetésének a támogatását az európai pénzintézetek kölcsönével vegyítsük. Sok állami szervezet vagy testület van a kedvezményezett között, KKV-k, a civil társadalom a hat részvevő ország szintjén. A költségvetési támogatási diát átugrom, de még a vitában ez felmerülhet. Lényeg, hogy amikor a partner országokat a közigazgatáson tám- keresztül támogatjuk, vagyis a közigazgatásokat támogatjuk, akkor ezzel fellendítjük azon erőfeszítésüket, hogy közelítsék a közigazgatásukat, berendezkedésüket az EU közigazgatásához, és különböző eszközökkel mérjük le azt, hogy az említett erőfeszítéseket valóban elvégezték-e. Támogatás a civil társadalomnak. Ez a szomszédsági politika kezdetén indult meg, de ezt a jelenlegi pénzügyi terv során még erősítettük, mert rájöttünk arra, hogy nem csak a partnerországok kormányait kell támogatnunk, hanem az emberekkel is létre kell hoznunk a partnerséget. És ennek során arról szeretnék gondoskodni, hogy a civil társadalom tágabb értelemben, szélesebb körben élvezze az EU támogatását. Megnézzük, hogy hogy szervezik magukat, és elemezzük azt, ami ott történik, és tanácsadást is adunk azért, hogy a reformokban győzedelmeskedjenek. A civil társadalmi eszköz a legjelentősebb, ezt létrehoztuk, és ez szerves része a struktúrált megközelítésnek, majd diák csere, és ahogy mondtam, ezt kiegészítettük az Európai Parlament kezdeményezésére az európai demokrácia támogatásával itt a civil szervezeteket, politikai pártokat segítjük. Többet többért már hallottunk erről a kezdeményezésről, és erre vissza kell térnünk. Ez azt jelenti számunkra a felülvizsgált szomszédsági eszköz szintjén, hogy azok az országok, amelyek valóban igazi erőfeszítéseket tesznek a demokratikus átmenet érdekében, demokratikus alkotmányos változtatásokat hajtanak végre, ezek az országok még plusz finanszírozásban részesülnek azért, hogy a demokratikus reformok költségeit támogassuk, és a méreható szociális-gazdasági átalakításokat is. Van egy átfogó programunk, amely lehetővé teszi az Európai Bizottság számára a külügyi szolgálattal együtt, akkor, amikor a különböző előrehaladási jelentéseket vizsgáljuk eh, ezen országok vonatkozásában, akkor le tudjuk mérni azt, hogy plusz eh, ösztönzésre, kifizetésre szükség van-e. A keleti partnerség keretében első nekifutásra Örményországot és Grúziát támogattuk, azután Ukrajnát nem, és Belaruszt, ahol a demokratikus előre haladás nem volt megfelelő, de Azerbajdzsánról is beszélünk, itt visszalépés történt a demokrácia terén is. lemérjük azt, hogy sikerült egy-egy területen előrelépni. Ha megengedik, akkor elmondanám azt is, hogy szükebb értelemben mit végeztünk a regionális együttműködési program során a keleti partnerséget támogatva. Öt zászlóshajó programunk volt, azért, hogy fellendítsük a keleti partnerség országait, annak érdekében, hogy egymás között együttműködjenek, és azért, hogy a bevált gyakorlatot sikerüljön átadni különböző területeken. Az első zászlóshajó kezdeményezés célja az, azt hiszem a következő diára átléphetünk. Az első az integrált határellenőrzés, amelynek célja a biztonság növelése, az embercsempészet megakadályozása, az emberek mobilitásának elősegítése, 4, 44 eh, millióról van szó itt, a következő a KKV eszköz. Célunk, hogy fellendítsük a magánszektort. Ebbe tanácsadó, szolgálat szerepel, és különböző vállalatoknak szóló előadások, bankokat is mozgósítottuk, és az európai és keleti partnerségi üzleti közösséget. Harmadik zászlóshajó kezdeményezés, szintén érdekes kezdeményezés. Itt a céljunk az integrált elektromos energia piac létrehozása, a megújuló energiaforrások alkalmazása. Jó példa arra, hogy az EU politikát hogy lehet kiterjeszteni, például az integrált energia és elektromos energia piac, energiahatékonyság, ez nem csak kétoldalú szinten működik, hanem ezt az egész régió szintjén szeretnénk bevezetetni. A negyedik zászlóshajó kezdeményezés célja, hogy a keleti partnerség országai között és az EU vonatkozásában erősödjön az együttműködés, a katasztrófa elhárítás, az erre való felkészülés illetően. A másik cél a környezetgazdálkodás javítása a klímaváltozásra, az erdőgazdálkodásra és a környezetvédelemre kell itt gondolni önkormányzati szinten is. Ahogy már említettem, a szomszédsági beruházási eszközt is alkalmaztuk a keleti partnerség országai szintjén. Ez több mint 700 milliót tesz ki. Az Európai Beruházási Bankkal, az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bankkal együttműködve ebbe belevontuk a tagállamok kölcsönnyújtó hivatalait különböző szektorokra terjedez ki. Ezzel az eszközzel az EU finanszírozását, támogatását arra használjuk fel, hogy a pénzintézetek kölcsön tudjanak nyújtani. A költségvetési hatóságokra is kiterjedez, vagyis értéket a pénzért a jelmondat, és ez sikeres volt, az EU költségvetés, ha egy eurót nyújt, akkor plusz 30 eurós beruházást tud ez generálni. Mindezt az Európai Beruházási Bank támogatásával végeztük. Ami pedig a határon átnyúló együttműködést illeti, ennek megvannak specifikus vonásai a szomszédság politika keretében külön kifejlesztettük ezt az együttműködést. Van egy közös finanszírozási forrás, itt az EU különböző országait vonjuk be, mint Finnország és Lengyelország és más keleti országokról van szó, amelyeknek Oroszországgal, Ukrajnával, Grúziával és a kaukazus országokkal közös határuk van a perem régió országait, és ENSZ a program igen nagy léptékű, a cél a gazdasági és szociális csere. Az emberek egymás közti együttműködését ösztönözők, és a cél az, hogy a határ átkelő helyek hatékonyabbak és biztonságosabbak legyenek. Ami ennek a költségvetési felépítését illeti, a fele a szomszédsági finanszírozásból érkezik, a másik fele pedig az Európai Regionális Fejlesztési Alapból. A következő dia mutatja, hogy a folyósítási erőfeszítések során hogyan kívánjuk támogatni a keleti partnereket. A Twinning, a TAIEX és a Sigma programokról kell szólni. A Twinning olyan eszköz, amelynek segítségével a tagállamok közigazgatását arra buzdítjuk, hogy a partnerországok közigazgatásával vegye fel a kapcsolatot. A TAIEX rövidtávú szakértelem átadásra szánt program szakértelem átadására, azért, hogy például elmagyarázzuk, hogyan kell a vám, a vámtörvényeket igazítani, az állat- és növényegészségügyi intézkedéseket bevezetni. Néhány új tagállam itt segít, hiszen a közelmúltban kellett teljesíteniük a közösségi vívmányokat, és ők beszámolhatnak a tapasztalataikról. A Sigma pedig az OECD-vel kapcsolatos, itt szintén a állami közigazgatási gyakorlatra alapozunk azért, hogy segítsünk a közigazgatás megfelelő irányításában. Néhány rövid utalás a többi eszközre a keleti partnerség országai irányában. Az első tematikus lehetőséget nyújt, a fejlesztési együttműködési eszközről van szó. Itt is a környezetvédelem az egyik cél, és ezt arra is használjuk, hogy az emberekbe befektessünk, élelmiszerbiztonság, és ott vannak még a migrációs komponentek, komponensek. Az európai demokrácia és emberi jogi eszköz, ezt jól ismerik. célunk a demokrácia és az emberi jogi tevékenység támogatása, de van, ahol ez nehezebb, például Belarusban, ott regionális, globális szintű akciók tudnak hasznosítani ennek keretében. A stabilitási eszköz abban segít, hogy a különböző konfliktusok enyhítésében, megoldásában segítsünk, mint eh, a Nagorni Karabak vagy a tranzisztriai terület eh, ismert problémáit megoldásában. A nukleáris biztonsági együttműködési eszköz célja a nukleáris biztonság elősegítése, és abban is segítünk, hogy a Csernobili körzetet sikerüljön megtisztítani. Most pedig a fő kihívásokról szólnék, amelyeket az eszközök alkalmazása során tapasztaltunk. Ezek a kihívások az új európai szomszédsági eszközre vonatkozó javaslatokban is szerepelnek. Meglehetősen messzire mentünk már a téren, hogy a pénzügyi támogatásunkat javítsuk, de még tovább kell mennünk, ez az agenda, ez a napirend még mindig nyitott. Bármely ország vonatkozásában megnézzük, hogy mi is az EU agendája, menetrendje, és ez igen szorosan kapcsolódik az EU erre vonatkozó céljaihoz. Úgy látjuk, hogy többet tudunk tenni, hogyha az összes érdekelt felet bevonjuk. A tagállamok tevékenységéhez szeretnénk közelebb kerülni, de még itt is többet tehetünk civil társadalom fontos összetevője az emberekkel való partnerség kialakításának, és ez olyan terület, ahol még mindig javíthatjuk a tevékenységi kört. A legutolsó pénzügyi időszakban Oroszország szerepe jelentősen változott, és ezért erre vonatkozóan javaslatokat tettünk az új szomszédsági eszközt illetően. Oroszországot szomszédként és ne stratégiai partnerként kezeljük, ez a javaslat, és jobb kapcsolatokra igyekszünk, törekszünk Oroszországgal, de nem a szomszédsági programokon belül. Viszont kétoldalú programokat továbbra is folytatunk Oroszországgal, és a regionális programokban játszott szerepükre összpontosítunk. Ami a szomszédságot illeti, szintén része a tágabb értelemben vett egyszerűsítési menetrendnek. A cél az, hogy egyszerűsítsük, harmonizáljuk a támogatási programokat. Mint elmondtam, jobban megkülönböztetjük a különböző országokra irányuló politikánkat, és a politikai fronton is erősebben jelen vagyunk, hiszen több tapasztalatot gyűjtöttünk, a partnerországok pedig az ösztönzésen alapuló politikánkat tapasztalhatják. Örömmel jelenthetem a parlamentnek, hogy az összes finanszírozás 100%-át sikerült valóban felhasználnunk, és több mint 90%-át a kifizetéseknek végrehajtottuk az elmúlt években. De el kell azt is ismerni, hogy néhány ország, néhány program esetében problémákkal küzdött, az egyszerűsített eljárásokkal, koncentrált programokkal reméljük, hogy jobban tudunk teljesíteni a következő években. Ugyanennyit szeretnék még mondani a költségvetési támogatásról. Körülbelül a programok 50 százaléka, százalékát a kormányokon keresztül folyósítjuk, és a az államháztartás, jobb államháztartás kívánjuk elősegíteni a jobb gazdálkodást, különböző szakpolitikai mátrixokat adunk át a programokon keresztül. Ez olyan terület, ahol további erőfeszítésekre van szükség. Végül pedig a szinergia javítása az egyéb pénzügyi eszközökkel való szinergiáról van szó, és a tematikus költségvetési sorokkal. A delegációknak is erőteljes szerepük van, ami a tevékenységek tárházát illeti, és több erőfeszítést teszünk azért, hogy jobban el tudjuk magyarázni, mik is ezek az eszközök. Ugyan reagálunk a kihívásokra. Általánosságban most a fejlesztési, együttműködési főigazgatóság nevében beszélek, beszélek. Az Agenda for Change, a változtatás menetrendje, ezt tavaly terjesztettük elő a parlamentben és a tanácsban ezt a dokumentumot. A cél az, hogy célzottabb támogatást nyújtsunk azért, hogy maximális hatást fejtsünk ki, és maximális eredményeket érjünk el a szomszédság terén, és reméljük, hogy a következő keret esetében, mely 2013-ban indul, kevesebb szektorban fogunk fellépni, de több hatást tudunk kifejteni. A másik a felülvizsgálat, 2011-es program felülvizsgálat, rájöttünk arra is, hogy közelebb kell kerülnünk a civil társadalomhoz, és most már ennek kezdjük learatni gyümölcseit. Támogatást sikerült növelni programok ötvözésével, demokráciaépítés és civil társadalom. Richard fog még erről beszélni. Megpróbáltuk ezt az ENI működési szabályzatába is belevenni. A javaslatot még nem sikerült véglegesíteni a parlamenttel és a tanácssal, de a célunk az, hogy jobban összpontosítsunk a pénzügyi támogatás és a tágabb értelembe vett európai politika kapcsolatára. A különböző szintű finanszírozás a teljesítés szintjével is össze kell, hogy függjön, és beépített ösztönzőket kívánunk alkalmazni egyre inkább. A parlament támogatására szükségünk van az egyszerűsítéshez. Ez azt jelenti, hogy a programozás is egyszerűsödik. És reméljük, hogy támogatást kapunk azon erőfeszítés során is, hogy kevesebb prioritásunk legyen. Ezt a parlamentnek és a tanácsnak is meg kell értenie, vagyis az, hogy másképpen soroljuk be Oroszországot. A következő szomszédsági eszköz, ez a célunk, a hat, nép, hat szomszédsági országra kell, hogy összpontosuljon. Elnök úr, ezzel befejezném megjegyzéseimet, előadásomat. Lehet, hogy vannak olyanok, akik itt elvesztek a részletekben, de ki is osztottuk a diákat papír alapon, de remélem sikerült átfogó képet adni az erőfeszítéseinkről a jelenlegi pénzügyi kereten belül, amennyire csak lehetett az eszközöket felhasználtuk, elmondtam, hogy milyen kihívások előtt állunk, mint végrehajtó ügynökség, és most új javaslatot fogunk majd tenni erre az eszközre vonatkozóan. Köszönöm, köszönöm szépen ezt az igen kitűnő ö, tájékoztatót, és most gyorsan akkor rátérünk a második előadónkra, aki az Európai Beruházási Banktól érkezett. Heinz Ober a neve, és ő az unión kívüli tevékenységek igazgatója. 15 perccel vagyunk elmaradva a programunktól, úgyhogy azt kérném a hozzászólóktól, hogy nagyon röviden összefogottan szóljanak, hogy lehetőségük legyen utána majd a képviselőknek kérdezni ők. Obers úr, akkor öné a szó, és át is adom a szót önnek. Chairman, ladies and gentlemen. Tisztelt elnök úr, hölgyeim és uraim, nagyon köszönöm, hogy lehetőséget kaptam, hogy beszámoljak az Európai Beruházási Banknak a tevékenységéről. Engedjék meg, hogy röviden emlékeztessek arra, hogy mit, mi is, vagy ki is az Európai Beruházási Bank. Az Európai Uniónak vagyunk a bankja, tehát a részvényesek maguk a tagállamok projekteket finanszírozunk, olyan projekteket, amelyek megfelelnek az Európai Unió célkitűzéseinek, és tesztük ezt azzal a szakértelemmel, amit több mint 50 év alatt szereztünk meg. Nagyon aktívak vagyunk, ez azt jelenti, hogy nem csak pénzügyi szempontból vizsgáljuk a projekteket, ahogy egy általánosban egy, teszi ezt egy kereskedelmi bank, aki amely csak a pénzügyi elemzéseket nézi, mi megvizsgáljuk minden egyes projektnek a technikai és egyéb elemeit is. Azt is vizsgáljuk, hogy az egész projekt életképes-e és banki, technikai, pénzügyi szempontból egyaránt életképes-e. Támogatjuk a különböző Európai Uniós politikákat, tehát az értékelésünk kiterjed a környezetvédelmi közbeszerzési aspektusokra is. Így módon valamennyi projektünk, amit mi finanszírozunk, azok megfelelnek az Európai Unió joganyagának, az akiknak. Az Európai Unión kívüli tevékenységünket illetően külső mandátummal rendelkezünk, Három csoportba sorolhatóak ez, a, csak azért, hogy elmagyarázzam, hogy hol jön be a szomszédság. Először is a csatlakozásra váró országokkal, mint Horvátország, Törökországgal foglalkozunk, aztán a szomszédokkal, keleten és délen, valamint foglalkozunk a fejlődés, fejlődő világgal, a Ázsia, Afrika, Latin Amerika. Tehát ez az átfogó kép. Ha keletre tekintünk, itt mutatom önöknek a térképet, hogy megmutassam, hogy hol vagyunk aktívak. Természetesen elsősorban az e, keleti partnerségi programban Örményország, Moldova, Grúzia, tehát Fehér Oroszországban még nem vagyunk aktívak, ez természetesen nagyon szorosan egyeztetjük a külszolgálattal. Azerbajcsánban azt reméljük, hogy hamarosan aktívak leszünk. A tárgyalások a záró szakaszban vannak, egy keret megalapodásról tárgyalunk. Ehhez van szüksége az Európai Beruházási Banknak ahhoz, hogy egy országban megjelenhessen. Ha keletre tekintünk, akkor Oroszországban is aktívak vagyunk, hogy ezt már korábban is említettem a szomszédsági kontextusban, és Közép-Ázsiában, Kazaksztánban és Tadzsikisztánban. Most, hogyha megnézzük a célkitűzéseket, a mandátum céljait, akkor a fókuszunkat illetően először is a helyi és magánszektor fejlesztése a célunk, de mindenek előtt a KKV-k támogatása. A második célunk az pedig a szociális gazdasági infrastruktúra fejlesztése, ami lehet útépítést kezdve különböző vízi projektek és egyebek, vagy lehet szociális projekt, mint például az oktatás. És harmadik pedig, végül nem utolsó sorban, a klímaváltozás és a célokhoz való alkalmazkodás. Ez is része a mandátumnak, és ez irányítja a tevékenységünket hogy mit sikerült eddig elérnünk a keleti partnerségen belül, ehhez elmondanám majd a teljes összeget. A mandátum alatt a kb. 2,5 milliárd euró, a fő kedvezményezett országok, és nyilván ezt magyarázza a méretük is, Ukrajna, amely körülbelül 70%-át kapta a pénzeinknek, majd Grúzia, Moldova és Örményország. Az egyfőre jutó ö, számítások szerint Moldova a legkedvezményezettebb a térségben. Ha ágazatilag vizsgáljuk a helyzetet, hogy mit finanszíroz az Európai Beruházási Bank, ez főként energia és közlekedés szállítás, hagyományos ágazatok ezek, ahol a, az EBB jelen van, de más területekre is kiterlehetünk. Ez főként a KKV-khoz mennek ezek a pénzek, kb. 30%-uk, és a klíma területen pedig, ahogy mondtam, ez nem a mi saját tevékenységünk, hanem a különböző területek alatt szerepel, amiket ugyancsak finanszírozunk, például a közlekedés szállításban is igyekszünk megfelelni a klímatervnek. Tehát a teljes klíma projektek kb. 30%-ot tettek ki a teljes összegből. Így alakult a tevékenységünk a kelet-európai partnerségi mandátumon belül. A mandátumi időszak az 2012-től illetve 2012 végéig. Ez nagyon jól mutatja a beindulást. Az első években a kapcsolatfelvétel volt az adott területeken, majd 2010-től láttuk már a teljes kibontakozását ennek a programnak. 2012-ben a hitelek összege a mandátum keretében 9,20 millió euróra rúgtak. Tehát most már azt mondhatjuk, hogy az EBB teljes mértékben felvette az utazósebességet, úgy, ahogy ezt szerettük volna, és nyilvánvalóan a jövőben is ezt fogjuk folytatni mik a levonható tanulságok ebből az első mandátumból, ebben a térségben és a partnerországok számára. Az egyik kétségtelenül az, hogy nagyon szoros munkakapcsolatra van szükségünk valamennyi szereplővel, az adott terepen, a kormányokkal, a projektek eh, kivitelezőivel, és a létünk célja, a raison az az, hogy az európai delegációk, a, a külszolgálat és ö, válvetve vegyen ebben részt, hogy biztosak legyünk abban, hogy csak olyan projekteket ö, támogatunk, amelyek a az európai jó gyakorlatot szolgálják. A fő területek számunkra a pénzügyi finanszírozáson túl, mert ez az alaptevékenységünk, de amit el szeretnénk kérni, az a jó projekt kidolgozás, előkészítés. Biztosítani szeretnénk azt, hogy a közbeszerzési előírások és a környezetvédelmi előírások 100%-ban betartásra kerüljenek. Ezek ugyanis azok a kulcsok, amelyek lehetővé teszik, hogy hozzájáruljunk az EU célkitűzései ezen területeken. Ahogy Konáró úr is említette eddig, az ötvözése a technikai támogatásnak és az egyéb szakértelemnek, ez nagyon fontos, és nagyon sok projektünkön ez megjelenik. Nagyon nagy a beruházási igény ezen a, ben a térségben, de azt mindenképpen biztosítanunk kell, hogy a kivitelezőket a megvalósítási szakaszban is segítsük, és a megfelelő technikai támogatást is megadjuk. Mit sikerült elérnünk? Ahogy korábban már mutattam a grafikonokon, nagyon sokat tettünk a közlekedési, szállítás és energiaágazatban, a közelmúltban a fél éves felülvizsgálatkor a helyi magánszektorral, kisvállalatokkal is erősítettük a kapcsolatot, amire oda szeretnénk figyelni, és ahol többet szeretnénk tenni, ezek a projekt megvalósítások, ahogy az, már az imént említettem, te a kombinált támogatását jelenti ez a, az Európai Bizottság és az EBB-nek. E Nagyon fontos itt az intézményi kapcsolatok kifejlesztése, nem csak a finanszírozás és a projekt megvalósítás érdekében, hanem azért is, hogy az európai értékeket is továbbítsuk ezekbe az országokba, hogy a jelenlétünk látható legyen, ezért létrehoztunk a térségben saját irodát, ezek nem csak a partnerországban és a szomszédságokban, de Moszkvában is hamarosan lesz egy irodánk, és nagyon szorosan együttműködünk a külszolgálattal és a bizottsági delegációval. Ágazati szempontból jobban oda szeretnénk fizelni a jövőben a környezetvédelmi projektekre és az oktatásra. Egy szót mondanék még Oroszországról. Oroszország nyilvánvalóan nem a partnerségi program része, mégis Oroszországot nagyon fontosnak tekintjük. Tárgyalunk el a partnerekkel, de Oroszország is a szomszédunk, és megint csak egy szoros együttműködésben tesszük ezt a bizottsággal és a közszolgálattal. Három olyan területet azonosítottunk be, ahol többet tudunk tenni, az a KKV-k finanszírozása, olyan projektek finanszírozása, amelyek a modernizálásba tartoznak, és az energiahatékonysági projektokat. 2013-ra 200 milliós hitel megállapodást írtunk alá Oroszországgal. Köszönöm szépen a figyelmet, és szeretnék egy vég záró megjegyzést tenni a mandátummal és a garanciákkal kapcsolatban. Rendkívül hasznos eszközök ezek számunkra, Hallották és hallottuk a vitát a pénzügyi válság után a minősítésekről, aminek meg kell feleljenek a bankok, beleértve az Európai Beruházási Bankot is. Nagyon örülünk, hogy meg tudtuk őrizni a három más besorolásunkat, mert ez lehetővé teszi, hogy a tőkepiacon jobb feltételekkel jussunk hitelhez, és a lehető legnagyobb emelőerőt tudjuk adni az országoknak, amelyeket finanszírozunk. Ugyanakkor lehetővé teszi, hogy az EBP nek soha nem kellett még lehívni a garanciákat. Ez azt jelenti, hogy projekt szempontból ez egy nagyon fontos dolog, és amit sikerült elérnünk a keleti partnerség országaiban, az egész együttműködési időszakban, ami jóval túlmegy 2013-ig, csak kétszer kellett a garanciákat igénybe venni, egyszer a volt Jugoszláviában és egyszer Argentínában 2003-ban, és ott is minden összeg végül is visszajött. Tehát ez egy rendkívül jó, hatékony eszköz költségvetési szempontból és az EBB szempontjából is, tehát ezt mindenképpen célszerű fenntartani. Elnök, köszönöm szépen Robert Szorul ezt a kitűnő tájékoztatót, és nagyon jól tartotta az időt is, ezt nagyon köszönöm. Akkor most javasolnám, hogy térjünk rá következő hozzászólónkhoz Olaf Oszika úr, aki a Lengyelországi Keleti Tanulmányok Központjának az igazgatója és az európai partnerségi országok és az szomszédsági partnerség programokkal foglalkozik. Köszönöm szépen, hogy meghívást kaptam, és ahogy ön elmondta, ez egy kritikus vélemény lesz, kritikus megközelítést kívánok alkalmazni. Először is szeretném emlékeztetni önöket néhány olyan témáról, vagy elemről, amit figyelembe kell venni, mennyit költünk, ez fontos, de az is, hogy mi hogyan költjük el, és milyen szerepet játszanak azok, akikkel együtt dolgozunk. Először is évek óta, mióta elindult a keleti partnerség, túl korai lenne még az, hogy végkövetkeztetéseket vonjunk le, de azért jó összegezni a dolgokat. Vannak, azt sem szabad elfelejtenünk, hogy országokkal dolgozunk, nem pedig egy stratégiai vákummal. Tehát a társulási megállapodások országok Oroszországgal a Vámuniós projekt és egyebek. Tehát ez azt jelenti, hogy az európai partnerségi országokat és a társadalmukat figyelemmel kísérjük szinte napról napra. Azt látjuk, hogy Oroszországnak tulajdonképpen nincs igazi partnerségi eszköze, mégiscsak a vezetők a társadalom számára, és nem csak a politikai szereplőknek, de nem az üzleti köröknek is sokkal jobban teljesít sok területen, mint maga az Európai Unió. Ez egy egészen külön pénzügyi költségvetési soron szerepel éppen ezért Oroszország. A harmadik, hogy hat nagyon különböző országgal is foglalkozunk, nagyon eltérőek, különbözők a célkitűzéseik, az igényeik, a szükségleteik, és ezt sem szabad elfelejtenünk, amikor arról tárgyalunk, hogy az Európai Unió támogatása és pénzügyi eszközeit hogyan költsük el. És végül, de nem utolsó sorban azt kell, hogy mondjam, hogy van a kérdés, hogy mi is a végcélja ennek a keleti partnerségnek. Ez nagyon fontos kérdés, hogy mit is várunk ezen országoktól, tehát mire számítunk, hogy potenciálisan Európai Uniós tagokká válnak, politikai együttműködést kívánunk velük folytani, vagy gazdasági integrációban gondolkodunk-e. Ugyanis ettől függ nagymértékben az, hogy mit számíthatunk az ő részükről, meddig mehetünk, és hogyan költhetjük el ott a pénzünket, és mik lehetnek a prioritások és a, maguk a partnereink sem igazán tudják, hogy mi a végcél. Azért kicsit szkeptikusak, és a reciprocitás tekintetében sem igazán tudják, hogy milyen hogy mélyreható politikai reformokat célszerű elvégezniük. Tehát az európai partnerség eszköz, ez mindig egy probléma. Valójában probléma ez, és nagyon értékelem azt, hogy lehetőségünk van, hogy ezzel foglalkozhatunk az előadásban, és minden programokban, amikor a különböző programokra odaítéljük a pénzeket. De nagyon nehéz valójában megérteni, hogy mennyi pénzt is költ a keleti partnerségre az Unió. Tudom, az elején ugye 600 millióról volt szó, mostan az előbb 2,8 milliárdot említett, és aztán egy, vannak másik számok is, tehát igazán nem világos a partnerországok számára sem, hogy honnan is van ez a pénz, honnan jön. Vannak projektek, valahol túl sok projekt és projektpénz van, amit e, tudunk is, amikor az emberekkel tárgyalunk a másik oldalon, tehát a partnerországokban, akkor tudjuk, hogy van költségvetési támogatás, akkor ott vannak a az intézményépítő programok, a civil társadalmi fórum, vannak különböző technikai segítségnyújtási programok, de ha meg kellene mondani mondjuk az ukrán kollégáimnak, vagy a grúziai kollégáimnak, hogy 2,8 milliárd euró van a keleti partnerségre, valószínűleg nagyon meglepődnének, mert nem is tudtak arról, hogy ekkora pénzről van szó de ez valószínűleg kommunikációs kérdés is, illetve az unió bonyolultságából, illetve a finanszírozás bonyolultságából is adódik ez. Néhány nagyon konkrét észrevételt vagy kritikát szeretnék megfogalmazni azzal kapcsolatban, hogy az európai partnerségi partnerek hogyan látják az Európai Uniós támogatást és finanszírozást. Először is a kapott pénzt, ezt úgy, döntik, úgy tekintik, hogy ez rövid távú finanszírozás és technikai támogatás, de nem olyan, össz, nem olyan támogatásnak, ami átfogó, méreható változásokat eredményezne náluk. És ez is bizonyos mértékben tükröződik abban a helyzetben, hogy nem tudják, hogy ő nekik nyitott-e az Európai Uniós csatlakozási perspektíva vagy sem, vagy egyszerűen csak pénzre van szükségük, technikai támogatásra, de nem látják azt, hogy az uniós támogatástól az ő országok működésének meg kell-e változnia, vagy fog-e változni. Négy éve úgy tűnik, hogy az Európai Partnerség nem hozott kézzelfogható politikai vagy szociális hatásokat. Ha megnézzük a vélemény, közvéleménykutatásokat is, akkor a politikai, adminisztratív kérdések mögé megyünk, és az átlag embereket megkérdezzük, nem is tudják, hogy az Európai Uniónak valami szerepe van az ő életükben egy át, átlag ukránt vagy grúzt megkérdezek, amíg az sem, ö, számára nem létezik az unió, nem kell ezzel számolnia. Lehet, hogy ez abból adódik, hogy egy, egy kis szociális politikai hatása, de ezt meg lehet magyarázni azzal a tényel is, hogy a pozitív kondicionalitás mechanizmusát szeretnénk egyre inkább elérni. Amikor a az administratív szakemberekkel, munkatársakkal beszélünk, akkor ők nyilván meg, nyíltan megmondják, hogy semmi érdekük nem fűződik ahhoz, hogy ezeket a reformokat átvezessék, mert így is úgy is megkapták a pénzeket, tehát uh, tudják, hogy van számukra pénz, lehet, hogy nem nagy összegek, de valamit így is úgy is kapnak, és az, hogy ők többet tegyenek ezért, ez igazán nem érdekli őket. És azt hiszem, hogy ezért nagyon fontos, hogy a többért többet megközelítést alkalmazzuk, hogy igenis kaphassanak több pénzt, rugalmasan tudjuk elkölteni a többleteket, reagálni tudjunk a különböző pozitív változásokra, amikor egy-egy területen azt látjuk, hogy az európai partnerségi országokban politikai vagy szociális változás hirtelen megtörténhet, akkor legyen egy olyan eszközünk, amivel tudjuk ösztönözni azokat, akik hajlandók többet tenni, vagy szeretnék jobb megreformálni a hazájukat. Ez nekünk úgy tűnik, hogy ez, ez az eszköz egyelőre hiányzik a kezünkből, és ezért egy kicsit a helyzet nem igazán mozdul ki. E, vannak e, fejlődések, de valószínűleg lehetne nagyobb is hogyha e, lennének olyan kezdeményezések, de egyelőre ők úgy látják, hogy az számukra úgyis ott a pénz, az majd meg lesz. És végül, de nem utolsó sorban, van még egy probléma, amit ön is említett az előadásában, hogy kit keresünk meg, kit közelítünk meg. Nagy mértékben a bizottság együttműködése az a partnerországok kormányára korlátozódik de nekünk az utca emberét kell elérnünk, nem csak a civil társadalmat, az NGO-kat, a civil szervezeteket, mert ez is az egyik probléma, mert azt mondják, hogy ilyen NGO-krácia van, tehát eh, vannak akik európai, pro-európaiak, akiknek semmi közük a eh, civil társadalom fejlesztéséhez, csak ők tudják, hogy miről szól Európa, vidéken, például önkormányzatokat kell elérni, tehát azt kell, hogy mondom, hogy sokkal mélyebben be kell hatolnunk a társadalomba, ez az, ami különbséget eredményezhet. Láthatóbbá kell legyünk az átlagember számára. Egyelőre az átlagember nem látja a az Európai Uniót. A ö, közigazgatásiak, államigazgatásiak igen, mert ott van a konferenciák, jönnek emberek, de ez nem elegendő. Tehát az átlagember számára kell jó dolgokat, kézzelfogható dolgokat elérnünk. Négy év végén azt látjuk, hogy a politikai, szociális feltételek körülmények az európai partner országokban nem romlottak, de nem is javultak, tehát azonos szinten vannak. Ukrajna nagyon jó példa erre. Ukrajnában a politikai szocialista helyz, szociális helyzetőképpen romlik, Grúzia kérdőjel, Moldovában még küzdenek, a kormány összeomlását a Vilniuszi csúcs előtt összeomlott, tehát van egy olyan veszély, hogy az Unió elszalasztja azt a pillanatot, ahol a legambiciózusabb a Grúzia, Moldova, és valószínűleg Ukrajna is. Na most mire van szükségünk? Arra van szükségünk, hogy ön is mondta, hogy kevesebb eszközünk legyen, de jobbak legyenek, a, konkrétabbak legyenek a prioritások hogy egyes országok vannak, amelyeket nem igazán érdekel az, hogy az unióhoz csatlakozzanak, hogy integrálódjanak. Az ő esetekben a társadalomra kellene koncentrálni, a fiatalokra, aztán egyszerűsíteni kellene az eljárásainkat. Minél bonyolultabbak, szofisztikáltabbak a programjaink, annál kevésbé elérhető számukra, nem csak a, az adminisztráció számára, hanem a civil szervezetek és mások számára is ezen országokban. És természetesen, amire még szükségünk van, és ezzel zárnám, hogy el kell jobban magyaráznunk számunkra, hogy valójában is mennyi pénz áll potenciálisan a rendelkezésükre. Tehát átláthatóbbnak kellene. Senki nem hinni el az európai partnerségi országokban, hogy majdnem 4 milliárd ország áll rendelkezésre, természetesen, ha bizonyos kritériumok teljesülnek. Ezeket nem kellően magyaráztuk el eddig, és hogyha nem tudjuk sikeresen átadni ezt az üzenetet, akkor mindig összehasonlítják az Európai Uniót, hogy ugyanolyan, mint az adminisztráció, vagy mint a, ugyanolyan a mi ajánlatunk, mint az oroszoké, vagy az üzleti köröké. E, ott van Oroszország, e, tehát itt ezekben az országokban az orosz nyelvezetet értik kulturálisan, média tekintetében, az oroszok jelen vannak, mi pedig nem ahogy említettem, nagyon nagy összegeket juttatunk el, mégsem vagyunk láthatóak. Köszönöm. Okay. Thank you very much. Köszönöm szépen ezt a bemutatót. Még egyszer nagyon tömörek voltak, és ezt nagyra értékeljük. The uh, next speaker. Uh, who is... A következő hozzászólónk Jolanta Tacsinska, aki a, a Vucsi Egyetem Európai Intézetétől érkezett, és meg is adom neki a szót. Köszönöm szépen először, és hadd köszönjem meg, hogy meghívtak engem ide, és lehetőséget kínálnak nekem arra, hogy egy ilyen tiszteletre méltó közönség előtt beszélhetek. Az Európai Unió valóban a legtöbbet tette azért, hogy sikerüljön erősíteni az európai integrációs politikákat, és hogy támogatni lehessen azt, hogy jogilag közelíteni lehessen ezeket az országokat. Ma úgy gondolom, hogy mindenképpen át kell tekinteni mindezt, és ezért örülök annak, hogy itt lehetek, és bemutathatom és megoszthatom az vonatkozó tudásomat, tapasztalataimat ezzel kapcsolatban. Tíz éves tapasztalatom van az egyik eh, keleti partnerségi országgal, a csapatom és jó magam is. Komplex és mindent átfogó mandátummal rendelkezünk, és eh, az a célunk, hogy az állami kapacitásokat erősítsük, és elősegítsük ezeket az országokat az Európai Unió standardjaihoz, azáltal, hogy előtérbe helyezzük az értékelést, a felkészülést a jogi közelítésre, illetve a kapacitás képítésének elősegítése administratív szempontból is. A mai ülés főként arra koncentrál, hogy a lehető legjobb működési módot lehet meg, lehessen megtalálni a támogatás folyósítására a keleti partnerség keretén belül. Szerintem először is elemezni kéne kétfajta szemszögből mindezt. Először is az EU, illetve a keleti partnerség országainak szempontjából. Másrésztről pedig meg kell vizsgálni a technikai segítségnyújtás közvetlen végrehajtását. A, szakma, a személyes tapasztalatom és szaktudásom alapján, amely hosszú távú tapasztalatom össz fakad, ezek alapján szeretném önökkel megosztani a javaslataimat mind az EU irányába, mind pedig az EU kedvezményezetje irányába. beszédem mottója három fő szóhoz kötődik. Először is egyfajta SMS, a scrutiny methodology, tehát felügyelet metodológia. Először is még a technikai segítségnyújtás főként arra irányult, hogy végre lehessen hajtani, át lehessen újtani bizonyos EU akit, ez kétségtelenül ez nagyon gyakorlatias eszköz ahhoz, hogy egyfajta um, intellektuális injekciót kapjanak a kedvezményezettek, és erősíthessék administratív kapacitásaikat, és megfelelő szervezeteket építsenek ki hosszú, hosszú távon gondolkodva. A gyakorlat azt mutatja, hogy annak érdekében hatásak lehessünk, a technikai segítségnyújtást személyre szabott módon kell biztosítani, és eh, kereslet eh, irányú megközelítést kell alkalmazni, mert eh, csak így lehet elérni a szükséges átalakítási folyamatokat a kedvezményezett országokban. Természetesen a technikai segítségnyújtást az úgynevezett megállapodás alapú megközelítésre kell helyezni, és ez azt jelenti, hogy közös megállapodásra van szükség mindkét fél részéről. Egy részről az EU támogatást nyújt, segítséget nyújt a szükséges reformokhoz, míg a kedvezményezettek cserébe kötelezik magukat arra, hogy eh, megkezdik és végrehajtják a szükséges reformokat. Ugyanakkor ahhoz, hogy hatékonyak legyünk a technikai segítségnyújtási eszközökkel, ezeket legalábbis két feltételhez kell kötni. Először is aktuálisnak és jól meghatározottnak kell lenni a célnak, a kedvezményezett, illetve a donor részéről is, és a keleti partnerség országai szempontjából helyezik el azt, akik lesznek felelősök a végrehajtásért, tehát milyen szervezetek, milyen hatóságok. Közvetlen cserére van szükség a specifikus nemzeti tapasztalatok tekintetében, itt gondolok az EU szabályok átültetésére, és eznek is tökéleznie kell a legjobb gyakorlatokat, a legjobb gyakorlatokat kell e, kicserélni, hiszen ezek hozzáadott értékkel rendelkeznek a technikai segítségnyújtás szempontjából. Jelenleg azonban ez nem elegendő, mert a tapasztalataim azt mutatják, hogy jelenleg Nagyon sok olyan közalkalmazott van a keleti partnerség országaiban, akik jól képzettek, ismerik a nyelveket, már hozzáférnek az információhoz, ezért a technikai segítségnyújtásnak sokkal gyakorlatilasabbnak kell lennie, a célnak annak kell lennie, hogy az EU standardokat tényleg át lehessen vinni a kedvezményezett országokba, például együttműködési eljárások, jogi szabályok segítségével. Manapság elgondolkodhatunk a technikai segítségnyújtás új aspektusain is. A társulási szerződések segítségével például, amiket tenni kell, és eh, a technikai segítségnyújtás eh, szempontjából eléggé meglepő a helyzet. Az EU delegációk eh, hozzáállása a projekt végrehajtást illetőleg beleértve ebbe azt is, hogy be kell vonni a kedvezményezett országok szakortőit is. Néhány delegáció ellenzi ezt, tehát ne ellenzik azt, hogy a tárgyalásokban, vagy az előké, tárgyalási előkészítésekbe bevonják őket. És, de vannak olyan delegációk is, amelyek ezt támogatják. Néhány megjegyzést a kedvezményezettekről. A fő célja a technikai segítségnyújtásnak az az, hogy meg lehessen győzni a, part, a keleti partnerség kedvezményezetjeit arról, hogy az európai integrációs politikát úgy kell felfogniuk, mint egy belső bel- belpolitikát, nem pedig egyfajta kül- külső politikát. Amint aláírják a mm, társulási ö, szerződést, akkor ez már jogi kötelezettségé válik. Kötelező jellegű az, hogy európai jogszabályokat hozzanak létre, olyan értelemben hozzák ezeket létre, hogy megfelelnek a nemzetközi kötelezettségvállalásoknak. Figyelembe véve azt, hogy a jogközelítés a fő eszköze a jövőbeli a társulási szerződések végrehajtásának, a jogközelítés azt is igényli, hogy legyen egy megfelelő áttekintés, egy lényegi áttekintés, megfelelő intézmények, amiket támogatnak a megfelelő mechanizmusok és eljárások is, végrehajtó, illetve jogalkotói szinten is. Tehát ki kell dolgoznunk az úgynevezett új paradigmáját a jogi közelítésnek, amely egy koncentrált metodológiára alapoz. Annak érdekében, hogy ezt elérjük, modern, hatékony közigazgatásra van szükség, központi, regionális és helyi szinten is. Ezért a közalkalmazottak kompetenciája, akik foglalkoznak az európai integrációval, ezeket a kompetenciákat is állandóan növelni kell, és a technikai segítségnyújtás segíthet az ilyenfajta tréningprogramok létrehozásában a köztisztviselők számára. Nagyon fontos az, hogy az EU alapokról is beszéljünk. A parlamenti képviselők őket is tájékoztatni kell erről a kedvezményezett parlamentekben, gyakran ezt nem teszik meg a parlamenti munkatársak, vagy más területen dolgozók, például bírók, kutatók, fordítók, tehát nekik is mindenről tudni kell. Ha már itt tartunk, szeretném elmondani azt, hogy 2012-ig az a projekt, amit vezettem, ez volt az egyetlen olyan technikai segítségnyújtási projekt, amit az EU támogatott, amely együttműködött az ukrán parlamente. Vannak mások is, akik nagyon aktívak ezen a területen. A következő kérdés a technikai segítségnyújtás kapcsán, ahogy már ezt Olaf is elmondta, az az, hogy hogyan lehet beindítani az információt támogatást, hogyan lehet beindítani az infokuszpontokat, az információs platformokat, hogyan lehet létrehozni informa- informáló kampányokat. Személyes tapasztalatom szerint Eh, létrehoztuk az Európai Információs Központot um, Ukrajnában, és eh, ezt az és um, ennek kezelését átadtuk a USCD-nek is. A technikai segítségnyújtás eh, megjelenik abban is, hogy meg kell szervezni egy nagyon jól szakképzett szakértői klasztert. A terület, vagy ennek a régiónak a különlegessége jelenleg az, hogy a munka oroszlán része már igazából véget ért, és ezt eh, már nem a külföldiek végzik, hanem a helyi szakemberek, de mégis be kell vonni az EU szakembereket támogatás szempontjából. Ez plusz hozzáadott értéket jelent minden kedvezményezett számára, hiszen már képesek felvenni a releváns EU szaktudást, figyelembe saját felelősségeiket, de ekkor még rendelkezésre állnak az európai szakemberek is. Ezen kívül létre kell hozni egyfajta listát, amely tartalmazza a tapasztalt EU szakértőket, és egyfajta adatbázist is létre kell hozni azokkal kapcsolatban, akiknek már széles tapasztalata van ezen a területen. Minden mellett az EU támogatást akikkel kell a nemzetközi kezdeményezésekkel, hogy itt említsek néhányat, Euronest, a parlamenti közgyűlés. Ez kitűnő fórum a parlament közegyüttműködésre az EU, illetve a keleti partnerség országai között. De akár csak a korlap és egy nagyon jó fóruma lehet a rendszeres párbeszédnek a helyi hatóságok között. Néhány megjegyzésem van még azzal kapcsolatban, hogy mi a nézette a, azoknak, akik végrehajtják ezeket a támogatásokat. Munkám során feltérképeztünk minden jogi politikai változást, ami az országban történt, a támogatás nyújtása után a technikai segítségnyújtás igazából egyedi megközelítést jelent. Ez egyfajta megkönnyítője az európai integrációra lenyúló együttműködésnek. és csak ezzel lehet megszerezni a kedvezményezettek bizalmát. Fontos a napon történő kapcsolattartás, illetve az, hogy szinergiák jöjjenek létre más szereplőkkel, és eh, hogy itt néhány példát eh, említsek, eh, például a Sigma Science, vagy más donorok a struktúrája mindenfajta segítségnyújtási munkának nem korlátozódik arra, hogy elérjük a célokat, a, inkább ezekkel tényleg egy kézzelfogható eredményt szeretnénk elérni, tehát minden egyes olyan feladat, amit a technikai segítségnyújtás végez, azt alá kell támasztani egy háromszoros kezeléssel. Először is egy szolgáltatás előtt, egy előszolgáltatás, tehát konzultációk, munka, találkozók, amikor már sikerül felmérnünk a helyi helyzetet. Ezen kell, kell maga a szolgáltatás és egy szolgáltatás utáni szolgáltatás is. Mik a hiányosságok, amiket láthattunk? Először is nem igazát hát, Once the project, the TA project is completed. Nem igazán sikerült egyfajta memorandumot létrehozni. Tehát igazából nem a mindenfajta a projektet, tehát úgy kell beindítani, hogy az előző projektek örökségét is figyelembe veszik. A másik hiányosság az az, hogy nincs megfelelő együttműködés a delegációk között, az Európai Unió delegációi, illetve a technikai segítségnyújtó csapatok között, vagyis nincs ö, igazából ö, információ áramlás ö, a például az EU irányzatásokat illetőleg, azért, mert a technikai segítséget nyújtó ö, csapatnak is szüksége lenne egyfajta iránymutatásra az Európai Unió részéről. A következő hiányosság. Még három percet kérnek. Következő hiányosság, ez a delegációkra vonatkozik, illetve a segítséget nyújtó csapatokra. A projektmenedzserek az Európai Unió részéről nem igazán követik, nem olvassák el jelentéseinket. Nincsen rendszeres nyomon követése miatt nincs következetesség, és igazából nem igazán van megfelelően kidolgozva maga az EU támogatások nyújtása. Néhány ajánlást, ha tehetnék, három pontban. Nincs kétség afelől, hogy mindenképpen javítani kell a technikai segítségnyújtást, és ezt egyeteműen kell megfogalmazni, egyetemű kritériumokat kell alkalmazni. De magasak legyenek a kritériumok, de legyenek túlértékeltek. Finomítani kell és erősíteni kell az együttműködést a delegációk között, illetve a fogadó fél között erősíteni kell a mindennapi kommunikációt, együttműködést a delegációkkal, illetve a technikai segítségnyújtó csapattal, és létre kell hozni egy egyfajta koordinációs struktúrát, amelyel az Európai Unió, illetve más donorokat is tömöteni lehetne, meg lehetne osztani a nézeteket, meg lehetne vitatni a fejleményeket, koncentrált módon lehetne fellépni, és iránymutatást lehetne adni a e, támogatások számára. Azonban az ilyen struktúrák már léteztek, utána meg eltűntek. Tehát erről is beszélni kell majd. Annak érdekében, hogy a nemzetközi szakértelmet ki lehessen használni, nagyon fontos az, hogy a, legyenek klaszterek ilyenfajta szakértői ö, csoportokból, és ö, a szakértelem fontosságát hangsúlyozni kell azért, hogy absztrakt tanácsokat el lehessen kerülni további nyomonkövetés nélkül. Gyakran hallhattam azt az ukrán kormánytól, hogy a szakértők nagyon okosak, de elég absztrakt tanácsokat adnak. És mit, mihez kezdjünk ezzel? Érthetőek ezek, de nem gyakorlatiasak ezek. Létre kell hozni egy államokon államok közötti együttműködési mechanizmust, és talán egy közös technikai ügynökségre is szükség van a teljes régió számára. Ennyit szeretnék most elmondani. Én is várom a kérdéseiket, köszönöm. És bocsánatot kérek, hogy ilyen sokáig beszéltem. Uh, for uh, uh, Köszönöm az előadást. Gyorsan áttérnénk az utolsó két hozzászólónkra. A következő felszólalónk a civil szervezeteket képviseli, Anna Kristina Link, a Konrad Adenauer Alapítvány brüsszeli székhelyének a képviselője. Anna, öné a szó. Thank you very much, Mr. Chairman, and thank you very much. Köszönöm, elnök úr, köszönöm, hogy a Konrad Adenauer alapítványt meghívták, hogy beszéljen a tapasztalatáról. Néhány szót szólnék az alapítványunkról. Azért, hogy ismertessem, milyen szervezet is vagyunk. A német szövetségi költségvetésből finanszíroznak minket, és 1962 óta működünk, nemzetközi együttműködési programjaink vannak, a világ száz országában működünk, és helyi partnereink vannak. Vannak irodáink a keleti partnerség országaiban, Ukrajna, Ukrajna Románia, és van egy liaison office Moldovában, Belarus, a liaison office Litvániában van, Grúzia, és Örményországban és Azerbajdzsánban is van liaison officeunk. Around 60 million euro. We've been active in the applications for EU finance 2005 óta veszünk részt szervezett módon az EU különböző finanszírozási programjaiban. Az előadás struktúrája következő Először a különböző projektek tartalmáról beszélnék, majd pedig néhány szót szólnék arról, hogy milyen kihívások állnak előttünk az alkalmazási folyamat során, a megvalósítás során. Majd rövid összehasonlítással élnék az EU finanszírozás, és ebben az évben a ebben az esetben a német finanszírozás között. Három projektünk van ebben a régióban. Az első technikai támogatás az államot segítve, az elszámoltathatóságot segítve a keleti partnerség országaiban. A civil társadalom, társadalmi eszköz egyik legjelentősebb kedvezményezettjei vagyunk. Ez szolgáltatási szerződés és nem támogatás. Ez másfajta jellegű projekt, mint amit általában az NGO-k végeznek. A konzorciumunkon belül kilenc partner van, ebből hét helyi civil szervezet. A cél a civil társadalom szervezeteinek megerősítése, és ezzel a politikai és intézményes keret erősítése a partnerországban a következők a komponensek, feltérképezés, kapacitásépítés, adhok támogatás, több érdekelt féle való konzultáció és a láthatósága ennek a partnerségnek. Különböző projektjeink vannak, a klasszikus támogatási program a dél-kaukázusi régióban, 7 millió eurós projekt, 77%-át az EU fedezi, a többit az alapítványunk. Ezen kívül eh, az elnök figyelmezteti az előadót, hogy a felolvasását lassítsa le. Köszönjük. A cél a politikai részvétel erősítése a fiatalok körében, Örményországban, Azer, Azerbajdzsában és Grúziában. Azután a tanterv, szükséges tankönyvek kidolgozásában is részt veszünk. Van egy weboldal, a tanárok véleményt cserélhetnek az oktatásról, és dél-kaukázusi tanárok egyesületét is bevontuk ebbe, a dél-kaukázusi parlament számára, az ifjúsági parlament számára brüsszeli látogatásokat szerveztünk azért, hogy megismerjék a brüsszeli intézményeket. A harmadik projekt Belarusra vonatkozik, Fehér Oroszországra. Ez még folyamatban van, túl sokat nem tudok erről mondani, mert lehet, hogy ez a partnereket veszélybe sodorná, és a végrehajtást. Az NS a NSLA program keretében folytatjuk ezt, ezt támogatást és ezt képzés, párbeszéd, előadások, tanulmányutak, stb. keretében végezzük. Ezt azért mondtam el, hogy ismertesen milyen projektjeink vannak, majd pedig néhány tapasztalatról szeretnék beszámolni az alkalmazást illetően. A technikai támogatási projekt, ez szolgáltatási szerződés, más, mint a többi projekt. 2011. októberében hoztuk nyilvánosságra az előirányzatokat, és a szolgáltatásra való közbeszerzés 2012. februárjában jelentettük meg. Egy nagy konzorcium jött létre, és ez más, mint ahogy ezt először gondolták sokan, amikor 2011-ben a terveket kiadtuk. 2012. októberében volt a tender, és a határidő 2012. november volt, ki kellett dolgozni a metodológiát, és a szerződést végül 2012. decemberében írtuk alá, tehát több mint egy évre volt szükség ahhoz, hogy ez létrejöjjön. Kihívásaink. Először is a civil szervezeteket is be kellett vonni a konzorciumba, és ez nem volt könnyű, mert a tender írás, abban való részvétel, ez új koncepció a civil szervezetek számára, mert általában csak támogatásokat kaptak. Másrészt pedig illegálisan regisztrálták ezeket az országokban, és ez bizony nehézséget okozott például Belarusban. A helyi szervezetek igen nagy számban jelentkeztek, és közben nem is értették, hogy mi történik, mert ez új program volt, nem volt igazán információnk arról, hogy ezek a civil szervezetek miért akarnak részt venni a konzorciumban. És meg kellett magyarázni nekik, hogy a projekt végrehajtásakor a későbbiekben mit is kell tenni ők. Három transnaciális projektet is be kellett vonni 300 ezer eurós költségvetéssel, és 2009 és 2012 kellett, között kellett ezt megvalósítani, ez bizony sok korlátot jelentett. Nem volt túl sok szervezet, még kevésbé NGO, amely könnyen eleget tudott volna tenni ezeknek a követelményeknek. A tenderezésnél gond volt a csatolandó dokumentumokkal és Bizonyítani kellett, hogy mi nem vagyunk csődbe, kifizettük az adónkat, a tébénket. Egy sor administratív dokumentumot kellett beadni, és ezek általában az NGO-kra nem vonatkoznak, hiszen az NGO-k nem kereskednek, és nem tartoznak a magánszektorhoz majd pedig a vége felé, amikor az ajánlatunkat előterjesztettük, akkor az EU adott nekünk felvilágosítást a kérdésekre, és csak nagyon rövid időnk volt a válaszadásra, 48 óra, és mindent faxsal intéztünk el, és nem tudtuk, hogy megkapták-e és nem tudtuk, hogy végül 24 órát vettünk igénybe, és nem tudtuk, hogy ez alatt a 24 óra alatt megtaláljuk-e a partnereinket. Ami a jelentkezési folyamatot illeti, a kaukázusi projekt transnacionális volt, ezt 2008-ban hirdettük meg, 2008. szeptemberében kellett a koncepciót beadni, részletezve azt, hogy hogy milyen tevékenységről lenne szó, és ez mennyire releváns az országban. Majd 2009. februárjában a teljes körű jelentkezésre való felhívást adtuk ki, részletezve a módszereket, és az, hogy fenntartható-e az ajánlat. A költségvetéssel együtt a szelektálás 2009-ben volt, szeptemberében. Természetesen nagyon sok civil szervezet részt akar venni eh, ezekben a tenderkírásokban, és ezért ez időigényes volt. Belarusban ez az országra szabott eh, projekt volt. 2011. júliusában indítottuk meg, akkor volt a tenderkírás, majd eh, a koncepciót 2000. szeptemberibe kellett beadni, 2011 novemberében, novembere volt a határidő a teljes körű jelentkezésre, majd pedig az értesítés a szelekcióról, kiválasztásról 2012. márciusában volt, az aláírás 2012. július 31-én. Ami a jelentkezési folyamat kihívásait illeti, de ez más projektre is vonatkozik. Online kellett regisztrálni a jelentkezőnek, ez kötelező. Minden szervezetnek csatolnia kell a statutumát, pénzügyi adatokat. Sok időbe kerül ez a helyi szervezetek számára, hiszen nem mindig tudják gyorsan megtalálni ezeket a dokumentumokat. különböző fájlokat kellett leadni a jelentkezőknek, azonosítás egyebek. Nagyon sokszor hónapokig kellett várnunk bizonyos válaszokra, és a válaszok minősége nem volt megfelelő, sokszor vissza kellett küldeni, stb a mi a nyelvezetet illeti, a dokumentumokat illetve, ezek nem azonos hasonló nyelven készültek, de most már több nyelven megvan a statutumunk, angol, német, francia, portugál, stb., mert ezre szükség volt, és hogyha valaki jelentkezik tender kiírásra hálózat erősítés céljából, akkor le kell tölteni a hálózat statutumát, ismeretlen területes sokak számára, úgyhogy ez is kihívás. A másik, eh, nincs eh, egységes eh, alkalmazási eljárás az EU főigazgatásain. Mi a DEFCO főigazgatósághoz fordultunk, és ott szerencsére egységes formák voltak, de van, ahol más formanyomtatványokat és más regisztrációs rendszereket alkalmaznak. Különböző administratív dokumentumokat kellett leadni, ki kell nyomtatni a sokszor a dokumentumokat, és a jelentkezéssel együtt kell őket beadni. A legjobb gyakorlat ami a jelentkezési eljárást illeti, a következő online adatbankra van szükség, ahova a, az alátámasztó dokumentumokat és a válaszokat be lehet küldeni. 600 oldalt tette ki a dokumentumaink, és ezeket háromszor le kellett másolni, úgyhogy nagyon sok papír munka volt, és nagyon sok papírt kellett erre végül is elpocsékolni. Végül aztán az egészet az adatbankba töltöttük fel. Két lépcsőből áll az jelentkezési folyamat. Először a koncepció kell ismertetni, és utána van az igazi jelentkezési eljárás. Több információt, részletes információt kellett adni a szerződéssel kapcsolatosan. A helyi NGO-k bevonására is szükség volt, és jó lett volna, hogyha előre kapunk információt arról, hogy mi is a szerepük ezeknek a helyi civil szervezeteknek, mert általában szolgáltatási tenderekben ők nem vesznek részt, úgyhogy meg kellett nekik magyarázni, hogy a későbbiekben mit kell majd tenni ők végrehajtás. Mint elmondtam, a technikai támogatási projekteket illetően a szerződést 2012-ben írtuk alá, és 2013 áprilisában lesznek a következő lépések. Itt szeretnék még a kihívásokat illetően megemlíteni néhány pontot. Két hónapra van szüksége az elindításhoz, és amikor nagy léptékű szerződésről van szó, akkor a két hónap nagyon rövid időszak, és még ha hosszabb időszakot javaslunk is, akkor is erre mindenképpen szükség van a másik. A partnerek szerepe a munka kompenzálásában rövid távú szakértőket kell keresni, és nekik az ország szintjén is működniük kell, sokszor ezért nem kompenzálják őket. Az elfogadási eljárások az Európai Bizottság részéről bizony nagyon hosszú időt vesznek igénybe, és sokszor nagyon nehéz például a szakértőket kifizetni, különböző költségek merülhetnek föl. A projekt regisztrálása szintén gondot okoz. ami esetünkben nehézséget jelentett az, hogy a civil társadalmat regisztráljuk, és a különböző egyéb teendőket elvégezzük. Ami a támogatási projekteket illeti, van két folyamatban lévő projekt, az egyik az most 2013 áprilisában fog lezáródni a kaukázusra vonatkozó. Azután van egy másik két projekt, Kaukázus, Azerbajdzsán örméniai konfliktus témájában, a másik pedig Belarus, illetően általában általános kérdésekkel foglalkozik az EU delegációkkal nagyon jó a kapcsolatunk, igen, konstruktívak és segítenek bennünket a problémák megoldásában. További kihívások a kaukázus projektet illetően az azerbajdzsáni, örméniai konfliktus a hegyi Karabach ott illetően jelent gondot, azután az azerbajdzsáni politikai helyzet félnek attól, hogy kihatással lesz rájuk az arab tavasz, viszont jók a kapcsolatok az EU delegációval a helyszínen, és ez segít a problémák megoldásában. A másik a Belarus projektet illetően sokszor nehéz megfelelő számlákat beszerezni, és mi Például Litvániában vagyunk bejegyezve, tehát nehéz ott bankszámlát nyitni, biztonsági kérdések is, valamint senki nem tudja átlátni a projektet pénzügyi szempontból, és nincsen egy személy, aki minden tudna a projekt pénzügyi vonatkozásáról. De, mint elmondtam, az EU delegációkkal nagyon jó a kapcsolatunk, és ez sokat segít. Jó gyakorlat a tenderek és a támogatások terén. Az adminisztráció és a szerződés kötés a helyi EU delegáció segítségével eh, történik, mert ők ismerik a helyi helyzetet, a terepet. Relatív rugalmasság van a különböző költségvetési kategóriákat illetően. A tenderek esetén már ismerni kell a kiadásokat előre, és ez bizony nagyon sok munkát igényel. A jó gyakorlatot illetően az északi tanács a támogatást Belarusnak, és ez igen jó példa. Összefoglalva, az EU finanszírozás más donorok finanszírozásával összevetve. Az EU finanszírozás sokszor kritizálják, de az okokat megértjük, megmagyarázzuk, ha nehézségek vannak, de nehéz ez az NGO-k vonatkozásában sok administratív teher van, és egyre több kérdésre kell válaszolni, egyre több részletre, már a kérelmezés vagy jelentkezési folyamat során a költségvetési minta nem mindig illeszkedik az EU igényeihez, vagyis a tevékenység alapú és költség típusú költségvetés készítésre gondolok. Egyre nagyobb a verseny, viszont csak viszont a rendelkezésre álló alapok összege nem növekszik. Adminisztratív költségek általában 7%-ot tesznek ki az EU projektekben, ez relatíve alacsony, már régóta ezen a szinten van, és nem igazították az inflációhoz. Ami pedig az árfolyamot illeti, az EU árfolyamot kell használnunk, és nem a piacét. Mozambikban most fejezünk be egy, be egy 200 ezer eurót kitevő projektet, és két év után szinte 9000 eurót veszítettünk az árfolyam különbségek miatt és ezt az EU nem tudta nekünk pótolni a pénzügyi szabályzat miatt. Azután a helyi szervezetek irányítását illetően általában a donorok olyan tevékenységet kívánnak támogatni, amely a szervezet működésével egybeesik. A német kormány finanszírozását illetően ez jelentős, de nagy a verseny, kevésbé részletes a jelentkezési formanyomtatvány, könnyebb, könnyítettebb a költségvetés, könnyebben meg lehet érteni, hogy mely projekt lehet jogosult a finanszírozásra, vagyis ismertetik, hogy hogyan volt ez a múltba, és most milyen irányba haladnak. Az adminisztratív költségek 14%-ot tesznek ki, próbáljuk a, az áfa visszatérítést is elérni, és megfelelő árfolyamot alkalmazni az átváltáskor. Különböző tevékenységekre lehet ezt az EU finanszírozással ellentétben felhasználni. Köszönöm a figyelmet! Köszönöm szépen, Anna, és köszönöm, hogy eh, az időt is úgy nagyjából azért tartottuk, bár egy kicsit csúszásban vagyunk. Az utolsó hozzászólón következik Richard Cibels az Európai Külszolgálattal, és eh, Richard eh, kérem, hogy akkor összegezze, és akkor így talán még lesz egy kis idő a kérdésekre és a hozzászólásokhoz is. Átadom a szót. Tisztelt elnök úr, tisztelt jelentéstevő asszony, nagy megtiszteltés számomra, hogy itt ma reggel a szakbizottságban szólhatok. Természetesen értjük, hogy miért fontos a szakbizottságnak a holisztikus kép a keleti partnerségről, és hogy szeretnék azt látni, hogy milyen munkát végeztünk eddig, ahogy ezt már Markus délelőtt elmondta. Ez a szakbizottság nagyon jól ismeri az építőköveit a jövőnek, még nincsenek mind a helyükön, nincsenek meg még a megállapodások például a több éves pénzügyi keretről, másodszorban pedig továbbra is tárgyalásban állunk a parlamenttel és a tanácssal, a külső finanszírozási eszközökről, például mint a szomszédsági program finanszírozása, illetve hogy hogyan alakuljanak ezek a jövőben. Ahogy az elnök engedelmükkel akkor a hozzászólásom első részében egy politikai kontextust szeretnék felvázolni ahhoz a vitához, amit itt folytatunk. Milyen e, sikerek vannak, illetve a Vilniuszi csúcstól mit várhatunk az év folyamán és utána pedig eléggé általánosságban fogok szólni a jövőről és a pénzügyi észszerűség kérdéseiről a jövő terveit illetően. Tehát, hogyha megengedik, akkor először is egy lépéssel vissza lépnék, és megnéznénk, hogy amióta létrejött a keleti partnerség 2009-ben, azóta mi történt. Amennyire önök is emlékeznek, az elképzelés az volt, hogy a, az Európai Unió és a szomszédos ö, keleti partnereivel új szintre emeljük a kapcsolatot bilaterális elkötelezettséggel, ö, in, gazdasági integráció és politikai ö, kapcsolatok útján, és ö, többoldalú kapcsolatokkal. Először a bilaterális szintről szólnék. Ö, öt ö, orsz, öt partnerrel kezdtünk tárgyalásokba, hat közül, és társulási megállapodások formájában hoztuk létre a kapcsolatot. Négyen a partnerek közül mi átfogó szabadkereskedelmi területet is jelentett ez. Ezek a megállapodások a legátfogóbb és részletesebbek, amiket az Európai Unió valaha is kötött a világban. Az ukrajnai társulási megállapodás 2012. márciusában lépett hatályba, aztán Moldovával, Grúziával és Örményországgal is kötöttünk ilyet, Azerbajdzsánnal, az pedig folyamatban van másik eleme a politikai és a társulásnak és a gazdasági integrációnak a nagyobb mobilitás biztosítása és az emberek közötti kapcsolat előmozdítása. E tekintetben több intézkedés is született, vízumkönnyítés, illetve visszafogadási megállapodás Moldovával, Grúziával, Örményországgal is írtunk alá megállapodást, és a tárgyalások folyamatban vannak Azerbajdzsánnal és hasonló vízumkönnyítést ajánlottunk Fehér Oroszországnak, ez is 2011 óta ott van az asztalon, de nagy sajnálatunkra nem éltek ezzel a lehetőséggel a minszki hatóságok. Továbbá a mobilitási partnerség, ami a tagállamokra terjed ki, ugyancsak létezik Moldova, Örményország esetében, és a liber, vízum liberalizálási tervek is folyamatban vannak, Moldova, Grúzia és most Grúziával is. Tehát azért, hogy előkészítsük a helyzetet, a vízumliberalizásra a kelet-európai partnerekkel. Ahogy Markus délelőtt már felvázolta, ezt az agendát jelentős pénzügyi támogatás is kísérte. Csak hogy rávilágít csak egy valamire, amit szerintem talán senki sem említett, és ez is összefügg a korábbi hozzászólók észrevételével. A komp- az átfogó intézményépítési program nagyon nagy mértékben úgy került kialakításra, hogy a partnerországok adminisztrációját segítse a tárgyalások során, és a kötelezettségvállalásoknak való megfelelést és ezen programok esetében nagyon intenzív párbeszédet folytatott a mi delegációnk és a partnerországok ott a helyszínen. Tehát e, nagy kérdőjel számomra a, a tekintetben, hogy a delegációk mennyire készek a komoly e, tárgyalásokat folytatni a partnerokkal. Szerintem ez nem jogos ez a bírálat. Multilaterális fronton pedig megvan az architektúra, vannak két évenként csúcs találkozó, külügyminiszteri találkozó évente, multilaterális platform, illetve magasrangú tisztviselők találkozója megvan nagyon sok politikai területen, és ez lehetővé tette, hogy folyamatos párbeszédet folytassanak a partnerek, tapasztalatokat cseréljenek, és a legjobb gyakorlatot megismerjék. Úgy, hogy ez már említésre került az átmeneti tapasztalatokkal kapcsolatban. És a az uniós sztenderdekhez való közelítés területén is. A közelmúltban létrehoztuk az informális partneri párbeszédet az unió és a hat külügyminiszterrel, közelmúltban Grúziában, ezt kibővítettük különböző ágazati tárgyalásokkal is, különösen a közlekedés szállítási témában februárban. Ezek a multilaterális tevékenységek további támogatást kapnak különböző zászlós hajó kezdeményezésektől, ahogy ez délelőtt már elhangzott, ezzel nem is kívánok időt rabolni. Az egyik kulcseleme a keleti partnerségnek az az, hogy a kormányoknak az átalakítási folyamatát segítsük. Ez nem csak a kormánytól és a az adminisztrációtól kér erőfeszítéseket, hanem a szélesebb társadalomtól is. Ezért fontos, hogy a civil társadalmi szervezetek, az Unión és a partnerországon keresztül megfelelően létrehozzák a civil társadalmi fórumot. Ez most már kibővítésre került, nemzeti szinten is fontos, hogy ez kiteljesedjen, és legyen nemzeti platformja is ennek. Ezek nagyon fontos mechanizmusok, amik segítenek a kötelezettségvállalások megvalósításának ellenőrzésében a struktúrált párbeszédet is támogatjuk a partnerkormányok és a civil társadalom között. Önöknek, parlamenti képviselőknek is nagyon jelentős szerepük van ebben, és a parlamenti közgyűlés is létrejött e tekintetben, idén majd májusban lesz egy következő ülés. A, a regionális és a helyi önkormányzatok szerepe ugyancsak nagyon fontos, és itt ez a, az együttműködési forma is működik. 2013 mindenképpen fontos év lesz a keleti partnerség területén. Négy év telt el Prága óta, és az unión belül megkezdtük a felkészülést a Vilniuszi csúcsra, ami novemberben lesz idén és februárban lesz ezt követően egy tanácskozás a külügyminisztereknek, majd pedig tanácsi közlemény kerül kiadásra. Fontos lépések ezek a partnerség bővítésében, és tulajdonképpen a ez attól is függ, hogy a partnerországok mennyire van, állnak készen, hogy a megállapodott reformokat ö, tovább ö, vigyék és végrehajtsák. Vilniuszig remélhetőleg további jelentős lépéseket sikerül majd megtennünk. Ukrajna pontosan tudja, hogy mit kell tennie ahhoz, hogy az Unió alá tudja írni azt a megállapodást Vilniusban. Ez a decemberi külügyi közleményből is kiderült. Moldova, Örményországgal, Grúziával pedig véglegesítésre kerül a megállapodás a csúcs találkozó idejéig. E, így valószínűleg meg tudjuk mutatni, hogy milyen jó előrehaladás történt. Bízunk abban is, hogy jelentősen fognak fejlődni az úgynevezett társulási ágendák, és hogy az akcióterv is sikeres lesz, ami segíti az új megállapodásoknak a kidolgozását és végrehajtását. Vilniusztól várunk előrelépést a közlekedés szállítás területén is, és egy keleti partneré közlekedési hálózat létrehozását reméljük ettől. A Varsói csúcs mellett már voltak tárgyalások, és a litván vendégfogadók szeretnének egy másik fórumot létrehozni, hogy a keleti partnerek és az Unió között megvitassák ezeket a kérdéseket. Ez szerintem nagyon fontos, különösen, hogy remélhetőleg addigra ö, sok minden már megvalósul. Nagyon jók a kilátások a tekintetben, hogy a Vilniuszi csúcs az segíti a jövő ágenda. kibontakozását, a gazdasági integrációt és a politikai társulást, és ez visszafordíthatatlanná válik. A jövő előnyeire már többen utaltak. Fontos a nagyobb differenciálás a kapcsolatainkban a partnerekkel Egyfelől, amennyire csak lehet, szeretnénk támogatni azokat az országokat, amelyek ambiciózusak, ugyanakkor a keleti partnerségnek egy olyan keretnek kell maradnia, ami a lassabb reformokat is támogatja, vagy azon országokat, amelyeknek nincsenek olyan törekvéseik, hogy az Unióba integrálódjanak valamikor további fejleménye a kapcsolatok tekintetében, hogy további lépéseket kell tenni az uniónak is három területen. Egy teljesen jól működő, független igazságszolgáltatás, jó közel- és államigazgatás és korrupció ellenes fellépés kell ezekben az országban. Ezek azok a területek, amiket figyelemmel kell kísérnünk, ahogy haladunk előre. Mit is jelent ez pontosan finanszírozási szempontból? Mit jelent ez az agenda finanszírozás tekintetében? Először is, hogy emlékeztesek arra, hogy a külszolgálat rendkívül szorosan együttműködik a bizottság különböző szolgálataival valamennyi programtevékenységben, különösen a stratégiai szinten ügyködünk, a több éves stratégiai dokumentum, illetve az egyes országok programjában. Örömmel mondhatom, hogy ez a, az együttműködés a bizottság szolgálataival a part, szomszédsági eszköz esetében rendkívül produktív. engedjék meg, hogy még mondjak néhány szót a politikai észszerűségéről az európai szomszédsági eszközről. A munkánk szempontjából, hogy ez délelőtt már elhangzott, az európai szomszédsági politika kommunikációja 2011-ben volt, és ez határozta meg az európai szomszédsági politikát. Szerintem itt két nagyon fontos fogalom van, ami kibontakozik ebből a közleményből, és aminek fontos szerepe van a jövőbeni finanszírozási tevékenységen belül. Az első, hogy nagyobb támogatást kell adni azon partnereknek, amelyek mély demokrácia irányába, ható demokrácia irányába mozdulnak el. A másik pedig, amit ugyancsak már említettek, hogy egy ösztönző megközelítést kell alkalmazni, azaz többeért többet. A kommunikáció közlemény azt mutatja, hogy szeretnénk egyszerűsíteni a politikai programunkat a szomszédsági program partnerei számára, és kombináljuk a keleti partnereknél az új generációs társulási agendát. Ez egy politikai dokumentum, aminek az a célja, hogy az új megállapodások végrehajtását segítse, és meg kell állapodnunk az egyetlen támogatási keretben is, szemben a múltbeli országstratégiai dokumentummal és a többéves kerettel. Ezek az ötletek most már megjelennek az európai szomszédsági eszközben is, ami előttünk van már. Bármilyen is legyen a konkrét prioritás az egyes partnerországokkal a jövőben, úgy gondolom, hogy mindenképpen három olyan nagy átfogó terület van, amikre ösztön, ö, ö, koncentrálni kell a munkánkat továbbra is támogatnunk kell a politikai, társulási és a gazdasági integráció kérdését, segítenünk kell az emberek közötti személyes kapcsolatot az egész szélesebb társadalom vonatkozásában, és vannak kulcságazatok a gazdasági fejlődés szempontjából, a KKV-k nyilvánvalóan ide tartoznak, út és mezőgazdaság fejlesztés és nyilvánvalóan, és vannak még kulcs ágazatok, ahol nagyon fontos az unió és a partnerek közötti kapcsolat, nevezetesen a közlekedés és energia ide tartozik. Ahogy mondottam, a tárgyalások folyamatban vannak az új eszközről, nem tudok nagyon nagy részletekbe bocsátkozni a jövőre vonatkozó terveket illetően, de néhány dolgot azért hadd mondjak el. Először is nem hinném, hogy terveznénk bármilyen változtatást a programok struktúrájában, ha megvizsgáljuk a jelenlegieket. Olyan értelemben mondom ezt, hogy az országonkénti bilaterális, lesznek bilaterális, multilaterális programok, és lesznek határon átnyúló együttműködési programok. A legnagyobb változás a korábbi eszközhöz képest valószínűleg az lesz, hogy lesz a, a bilaterális szint, ugye már reggel ezt említettük, hogy nagyon fontos nagyobb figyelmet adni a támogatásunknak, és ez lesz az egyik terület, amit igyekszünk megvalósítani az egyetlen ö, támogatási keret segítségével, ami egy ö, doku, dokumentumot jelent a partnerországok számára. Már ö, felvettük a kapcsolatot a partnerországokkal a delegációnkon keresztül, és igyekeztük meghatározni azt a néhány ágazatot, amit a jövőben támogatni kívánunk. Bilaterális szinten is úgy gondolom, hogy az ösztönző megközelítés a legvalószínűbb, és ez lesz leginkább látható tárgyalások arról, hogy ez mit jelent a szabályozás szempontjából, ezek folynak, de hadd mondjam el, hogy a folyamat minden egyes szakaszában szeretnénk valamilyen ösztönző elemet is bevezetni. Ez van az országonkénti eredeti allokációtól, de minden egyes allokációnak fontos, hogy tükrözze az is, hogy az adott ország mennyire elkötelezett a reformok mellett, a reformok végrehajtása, és hogy milyen, szintűik az ambíció, milyen szintűek az ambícióik. A program ö, időszakon belül meg kell, hogy vizsgáljuk a rugalmasság lehetőségét az egyes országoknak szánt borítékban, és az allokációt igazítani tudjuk az előrehaladáshoz is. Ahogy Márkusz említette, már a jelenlegi szakaszban is kidolgoztunk olyan ösztönző programokat, mint például az IPEC, amivel folytathatjuk az ösztönzést azon országok számára, amelyek jelentős előrehaladást érnek el a reformokban. Mindez követésre fog kerülni az éves haladási jelentésben, amit minden egyes országra vonatkozóan el kell majd készíteni, hogyha van társulási agendájuk vagy egyéb programjuk. Ez lesz az a fő dokumentum, amelyik meg fogja majd határozni azt, hogy hogyan ítéljük meg az adott ország teljesítményét és ennek a dokumentumnak lesz döntő szerepe akkor is, amikor az új allokációkat állapítjuk meg. Ez a bilaterális szint. A multilaterális szinten arra törekszünk, hogy hasonló ö, megoldások legyenek, mint amik jelenleg is már vannak, ö, országos nemzeti ö, programok legyenek, amik ö, lefedik az egyes intézkedéseket, amelyek már megvannak a jelentő programokban, különösen a, a például a TAJEX és a Sigma vonatkozásával. Továbbá lesz egy regionális keleti programunk, aminek az lesz a célja, hogy megoldja azokat a dolgokat, amik a bilaterális programdokumentum útján nem elérhetőek, vagy nem megvalósíthatóak. Itt szerintem az egyik kulcsfontosságú elem lesz az, hogy támogassuk a multilaterális folyamatot a keleti partnerségben, és meg fogjuk azt is vizsgálni, hogy hogyan tudjuk folytatni a hajó kezdeményezést. Márkusz, ha jól emlékszem, akkor ezt említette. Meg fogjuk vizsgálni, hogy hogyan lehetne létrehozni egy új generációs zászlós hajó kezdeményezést. Ez egy lehetőség, főként olyan területeken, ahol szorosan együtt tudunk működni a tagállamokkal, és néhány olyan ötletet is ebbe bele tudnánk építeni, amiket ők vetnek fel. Végezetül pedig a határon átnyúló együttműködési programok a továbbiakban is támogatni fogják a keleti partnerséget. A szinergia rendkívül fontos, ezt már említették e- többen eddig is. Az Európai Szomszédsági Eszköz lesz a fő eszköz, ami támogatni fogja a keleti partnerséget. A külszolgálatban a kollégákkal és a bizottsági munkatársakkal együtt nagyon odafigyelünk arra, hogy a programozásunk figyelembe vegye az egyéb eszközöket is, amelyeket a jövőre tervezünk legyenek ezek külsőek vagy belsőek. A külsőek esetében az Európai Demokrácia és Emberi Jogok Kezdeményezés, vagy a stabilitási eszköz, illetve a nukleáris biztonsági együttműködési eszköz, mind a továbbiakban is nagyon fontosak lesznek a keleti partnerség kereteiben, és lesznek még emellé tematikus programok is az együttműködésben. De nem csak ezekre a ö, külső eszközökre kell támaszkodnunk, vannak belső eszközök is, amik fontosak lesznek a ö, keleti partnerség szempontjából, különösen azok, amelyeknek van ö, külső együttműködési vetületük is, például a Connecting Europe, a Creating Europe és a 2020 és a magára kereten kívül és az uniós e- eszközökön kívül nyilvánvaló, hogy a e- unió demokráciáért ugyancsak támogatni fogja az európai célokat a keleti partnerség során. Tisztelt elnök úr, az átalakítási folyamatok időigényesek, ahogy ezt már mások is hangsúlyozták. A keleti partnerség egy új vállalkozás, azt reméljük, hogy Vilniuszig lesz egy új ö, megállapodás sorunk a partnerországokkal, és ez lesz az a keret, ami az átalakításokat lehetővé teszi majd. A jövőben úgy fogjuk ezeket kialakítani, hogy tovább haladhassanak ezek az átalakítási folyamatok. Ebből a szűk perspektívából is nagyon jól látható, hogy fontos a több éves pénzügyi keretnek az elfogadása, hogy tovább tudjunk lépni, és megállapodás születhessen a külső pénzügyi eszközről is, és ezt aztán a programozáskor ugyancsak figyelembe vesszük, mert hogy 2011-ben kezdődik az új, új pénzügyi időszak. Köszönöm, elnök! Köszönöm szépen ezt a rendkívül jó tájékoztatót. Azt nem, és az nagyon jó ö, kívánság, hogy a pénzügyi dolgokban ö, állapodjunk meg ö, észszerű határidőn belül. Most már csúsztunk az idővel, de ketten kérték, szeretnének kérdéseket feltenni, kérem, hogy mások is jelentkezzenek, és akkor először ön. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr! Az a benyomásom a hallottak alapján, hogy sokat teszünk, viszont kevés eredménye, és mint korábbi kedvezményezett, és itt 8 évig voltam koordinátor, és a Euronászban vagyok most aktív, és eléggé aggaszt az, amikor az a bizottság a beszél, illetve amikor az Európai Külügyi Szolgálat eregedettséggel beszél, és, a, és a egymással ellentmondó dolg, és az, amit, amit a szakértők is elmondtak, akkor azt láthatjuk, hogy egyre inkább össze fog omlani a keleti partnerségi politika. Ukrajnában, Moldovájában, Grúziában és mindenhol érvényes lesz ez. Hogyha annyira jó ez, ha annyira jók ezek a csodálatos eszközök, akkor miért nem érjük el politikai céljainkat? az a fajta minta, amely kialakul, látszik az elhangzatokból, az az, hogy modernizálni kell a támogatást, mm, illetve ezek a támogatások egyetlen területen sem vezetnek eredményre. El kell mondjam, és ezt úgy mondom, mint a külügyi szabizottság tagja, hogy az Európai Parlament elgondolása azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehetne elérni a célokat a keleti partnerség területén, ez teljesen más, mint az önelégült véleménye a külügyi szolgálatnak. Túlságosan elterjedt, felaprózódott ez a támogatás, egyfajta tutti-frutti megközelítést alkalmaznak, néhány alap, néhány támogatás túlságosan kicsi, és felosztják különböző programokra, és igazából senki nem tudja ezeket megérteni vagy nyomon követni. Az Európai Unió nem tud segítséget nyújtani egy általános lefedés szempontjából, tehát modernizációra, befektet, fejlesztésre befektetésre van szükség, az eu s való közelítésre van szükség. Ezekkel az alapokkal azonban csak egyfajta segítséget lehet nyújtani, EU integrációs segítségnyújtás, de nem befektetés. sajnálom. Azt, hogy az Európai Bizottság nem vont le következtetéseket a közép-európai országok segítségé, segítségének kudarcából. Ebből le kell vonni a tanulságokat, de amit most hallottam, akkor egyfajta déjà vu érzésem volt, ugyanazok a panaszok, ugyanazok a kérdések merültek fel ismételten, mint akkor, amikor mi voltunk még tagjelöltek a 90-es években. Ez tehát egy óriási veszteség, és ezt nem lenne szabad megengedni. Az alapokra melegendőek az, hogy át lehessen alakítani a keleti partnerség országait, és az igazi nagy változást el lehessen élni. A külszolgálat azt mondta, hogy ehhez idő kell, idő kell, viszont abban az időben az Oroszország visszaveszi ezeket a korábbi szovjet területeket. Tehát mindenképpen egyfajta illúzió alakul ki, hogy átalakítjuk a keleti szomszédság országait, viszont igazából az az igazság, hogy elveszítjük ezeket az országokat. Vannak kételjeim a többet több elvel is, hogyha valaki van test, akkor plusz pénzre van szükség, de ez a plusz pénznek itt nincsenek. Problémám van az intézményi felépítéssel is, mert a külügyi szolgálat működése, illetve a DEFCO főigazgatóság bizottságon belül ezek igazából a problémát jelentik, és a parlament álláspontjára vonatkoztatok itt, amikor létrehozták a külügyi szolgálatot, és eh, elválasztották a politikát a végrehajtástól, és szeretnék arra emlékeztetni, hogy a FÁR program, amikor a 9-es éve végrehozták, akkor a Relaxhez tették át a, a támogatást, és bizonyára emlékeznek még arra, hogy akkor egy főigazgatóság volt a politika és a végrehajtás. A számlatok is eléggé zavarosak, ami a szükségletet illeti. Hát a szükséglet egy tenger, a segítség pedig egy csak csepp ebben. Nem akarok most abba belemenni, hogy ezek az összegek hogyan jöttek létre. Tudom, hogy az korábban, mint részletem az EU-nál, a G24-nél is dolgoztam, tudom, hogy hogyan működnek ezek. Tehát igazából egyfajta kreatív könyvelés folyik itt. Egyetetek azzal, amit Tacsinszka asszony is elmondott. azok számára van létre az, az egész formátum, akik szeretnének valamit létrehozni, és elmondtam ezt már korábban is, és hallottuk azt, hogy nem tudjuk, hogy hova folyik be ez a pénz, amint amikor mi voltunk a 90-es években a kedvezményezettje az EU támogatásnak, akkor a bumeráng támogatásnak neveztük ezt, mert igazából eljött hozzánk a pénz, majd visszament a donorhoz. Tehát mi ezt így éreztük. Ilyen kis pénzt nem lehet fejleszteni és befektetni. Nem vagyunk eléggé gazdagok, hogy ezt végrehajtsuk. És egyfajta paternalista megközelítése van az EU-nak a kedvezményezettekkel szemben, pedig igazából beszédre lenne szükség a segítségnyújtás előtt. Úgy gondolom, hogy a célokat és a módszereket át kell tekinteni, párbeszédet kell létrehozni a kedvezményezetekkel. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Köszönjük ezt a hozzászólást. Gerem Fármot kérem meg arra, hogy szóljon hozzá, majd pedig meghallgatjuk a két szervezet véleményét akikhez Szárius kollégánk intézte a kérdéseit, megjegyzéseit. Köszönöm szépen, elnök úr! Jelentés készítője voltam a Költségvetési Szabizottságban egy olyan véleménynek, amely az Európai Szomszédsági Politika áttekintéséről szólt, de jó magam az Euronat gazdasági bizottságának társ elnöke is vagyok. És valóban nagyon sokat beszélünk arról, hogy hogyan zajlik az együttműködés az Euronest gazdasági szakbizottságában is. Elfogadtunk már egy jelentést is ezzel kapcsolatban, és most pedig a jogi közelítésről vitázunk, és hamarosan megkezdjük a vitát az infrastruktúrákról is, például információs technológia, közlekedés, energia, stb. Ezek a pontok rendkívül fontosak. Nem vagyok talán annyira kritikus, mint Szárius Valszki kollégám, de valóban nekem is vannak kérdéseim és megjegyzéseim. Az elv, többet többért elv, Mindenki egyetért abban, hogy főként tapasztalataink tükrében az arab tavaszt övezően egyértelműen megbuktunk a demokrácia előtérbe helyezésében, a jogállamiság előtérbe helyezésében. Egy új vitára van szükségünk azzal kapcsolatban, hogy ezek a feltételrendszerek mit jelentenek, mi is a több a többért. Szerjus Volszki azt mondta, hogy hogy mondhatjuk azt, hogy többet többet, hogy nincs rá pénzünk. Lehet, hogy inkább néhány esetben kevesebbet, kevesebbet, tehát hogy elvehetnénk támogatást, akkor, hogyha azt nem megfelelően használják fel. Tehát ez egy olyan fajta vita, amit egy kicsit mélyebben meg kellene vizsgálnunk. A másodszorban a kelet és dél közötti pénzmegosztás a Költségvetési Szabadság véleménye szerint, és erre már rámutatnak, hogy mennyire fontos egyfajta hosszú távú pénz elkülönítést alkalmazni, mindenki tudjon tervezni, de egyfajta rugalmasságra van szükség. Nagyon specifikus a helyzet Észak-Afrikában, itt plusz eh, támogatásra volt szükség az Európai Unió részéről. De mi a helyes egyensúly a hosszú távú, előrelátható tervezés és rugalmasság között? Ez nem igazán könnyen látható, de ezen se kell gondolkodnunk. Harmadsorban Befektetés és demokrácia támogatás. A befektetés persze a szexi része, a vonzó része a segítségnyújtásnak. Nagyon sok pénzről van szó, ez nagyon látható, hiszen utat vagy lepülőteret lehet létrehozni, építeni. De az de ezt keretén vitáztunk arról, hogy másfajta támogatásra is szükség van, technikai segítségnyújtásra, a részvétel elősegítésére az EU projektekben. Az EU ügynökségeinek munkájában való részvétel, kapacitásépítés és kompetenciafejlesztés, ezek legalább annyira fontosak, mint a fizikai jellegű befektetések. Ide tartozik szerintem egy negyedik eh, megjegyzés is, a központosítás vagy a decentralizáció mert sajnos a posztkommunista országok még mindig nagyon központosítottak, de támogatnunk kell a helyi és regionális hatóságok szerepét, a civil szervezeteket, a demokráciát. Ezek nagyon fontos aspektusok, mert a kormányok, amelyek együttműködnek, gyakran abban érdekeltek, hogy a saját fejlődésüket vigyék előre, de keveset tesznek például helyi regionális szinten. Tehát egyfajta twinning programra van szüksége, amelyen erre lehetne koncentrálni. És nem kívánok sokat beszélni, de még szeretnék beszélni a többfajta programról. Nagyon sokat beszéltünk az Európai Parlamentben arról, hogy létre kell hozni az új demokrácia támogató eszközt, mert egyrésztről ez egy jó ötlet volt, másrésztről pedig már létezik a demokrácia és emberi jogi eszköz. Tehát hogyan lehet elkerülni a megkettőződést a, a demokrácia támogató eszköz, illetve a demokrácia emberjogi eszköz között? Tehát nagyon sok olyan terület van, ahol meg kell vizsgálnunk a megkettőződés, az átfedés beszéjét, és be kell vonni a tagállami koordinációt is, hiszen az Európai Unió egy dolog, de azt is tudjuk, hogy a tagállamoknak nagyon sok bilaterális programjuk van. Tehát hogyan lehetne ezt koordinálni az EU munkájával? Köszönöm szépen. Uh, Köszönöm szépen, Szidónia. Számomra ez a meghallgatás több kérdést vezet fel, mint választ adott volna, de ez is azért mégiscsak pozitív. Szeretnék visszatérni az eredeti kérdésekre, amelyeket feltettem a DEFCO főigazgatóságnak, illetve az Európai Külügyi Szolgálatnak, és a megjegyzések, amiket a kollégám tett, lehet, hogy olyan kérdések, amelyek nem igazából a vendégeink szólnak, hanem inkább a magasabb szintű politikai ö, programhoz tartoznak. Tehát én konkrét példákra szeretnék rákérdezni, amelyek amelyek a bizottság munkájához kötődnek. Először is Kornáró úrhoz kér, intézem kérdésemet. Örülök annak, hogy eljött hozzánk, de költségvetési szempontból nem vagyok elégedett, és bizonyára tudja, hogy miért. Túlságosan zavaros a dolog a kifizetéseknél, illetve a kötelezettségvállalásoknál. A kérdés az, hogy mennyi pénzt fizettek ki. Nem halljuk az előadót sajnos, nem halljuk a beszélőt. Kornáró úrnak mondom, hogy költségvetési szempontból számomra érdekes az, hogy mennyi pénzt fizettek ki, mert nagyon jók a kötelezettségvállalások, ezeket én nem tudom olvasni a web oldalukon is, meg tudom ezt én tenni egyelőre is, viszont a kifizetéseknél azért van egy kis fajta rejtély, mert az önök ö, ö, előadásában 2,8 milliárdról meséltek. Na most mennyi kifizetés történt ebben a periódusban, hogyha nem tudja megadni ezt az információt, ami önmagában problémás szerintem, akkor azt várom, hogy írásban jutassák el ezt hozzánk, hiszen a szabizottságunk tagjainak tudnia kell azt, hogy az Európai Unió mennyit költött, nem csak, hogy mennyit, mennyit, mennyi vállalást vállalt. A másik kérdés, a 2008-as, illetve 2012-es időszakhoz kötődik, hát gondolom, hogy a 2012-es aratok már nagyjából megvannak. Azon gondolkodom, hogy sikerült ezt számszerűsíteni a többet többért elvált. Milyen fajta instrukciókat adnak a többet többért elvel kapcsolatban a munkatársainak? Ezt szeretném tudni. És sokkal inkább aggódok, az Európai Külügyi Szolgálat előadása miatt, nem ér számomra az, hogy még a tárgyalások nem zárultak le. A tárgyalások nem zárultak le, ezt tudjuk, köszönjük, hogy elmondták, mindannyian ezen dolgozunk, de már kell valamilyen fajta tervvel rendelkezni a következő évekre vonatkozólag. Hát elnézést, négy héten belül kell benyújtaniuk a 2011-re vonatkozó költségvetés terveztüket. Tehát úgy gondolom, hogy valamilyen fajta információk mégiscsak van arról, hogy mit kívánnak tenni. Tehát eh, ragaszkodok ahhoz, hogy írásban ezt jutassák el hozzám az ülés után, mert szerintem az ülés magában nagyon értékes, ebből majd számos információt tudunk benyújtani mások számára, a parlamenti képviselők számára is, és ehhez az kell, hogy legyen egyfajta vázlat, egy terve remélhetőleg sikeres leszünk a tegyelások során, meglátjuk majd, hogy mik lesznek a következtetések, de már most tudjuk, hogy léteznek a számok, és nem igazán hiszem azt, hogy semmit nem tettek február óta, amikor az állam és kormányfők találkoztak, és kifejtették véleményünket a többi pénzügyi keretről. Nem hiszem, hogy eredeti számaikat ne igazították volna ehhez. Ezt nem igazán tudom elhinni. Ez az információ, ezt az információt meg kellett volna már kapnunk erre az ülésre, és rendkívül sajnálom azt, hogy ezt nem sikerült megkapnunk. Nos, természetesen nem tudok konkrét kérdéseket feltenni, mert 2014-ről, 2020-ról igazából nem sokat meséltek, de érdekelne a vendégeink véleménye az újonnan létrehozott demokráciát támogató eszközről. Kíváncsi vagyok az önök véleményükre. Ez egy új eszköz, majd meglátjuk, hogy hogyan működik, de mindenképpen szeretném hallgatni ezzel kapcsolatos véleményüket. Köszönöm. Thank you, Sidonia. Uh, Mr. Boris, you have... Köszönöm. Boris úrnak van kérdése, majd pedig megadom a szót az előadóknak, hogy a sok-sok kérdésre válaszoljanak. Köszönöm szépen. A Kulturális és Oktatási Szakbizottság tagjaként a következőket szeretném kérdezni. Nagyon sok dokumentumunkban kiemeljük, hogy az európai együttműködés a kultúra, a felsőoktatás terén terjedjen ki a keleti partnerségre is. A kérdésem az, hogy egy az, a soft power kiterjesztése a fiatalokra, az Erasmus program célja az, hogy Európában együtt tanuljanak a diákok, és az értékeket, amelyeket magukba szívnak, azután közvetítsék, vigyék vissza a saját országukba milyen módon lehetne ennek a soft együttműködésnek a az előnyeit, mint Erasmus Mundus és más ifjúsági diák és civil szervezetű egy, beli együttműködés használt. Miután most 2014-től 2020-ig készítik elő a programjukat, és amikor a számadatokat kalkulálják, meg tudják-e mondani, hogy ebben az említett időszakban hány diák fog tanulni Európában a keleti partnerség országaiból, és fordítva az EU részéről a keleti partnerség országaiban, és hány NGO-val fognak együttműködni. Feltételezem, hogy megvannak a számadatok, és egy pillanatfelvételt tudnának-e nekünk mutatni a jelenlegi keretekről, a hálózatról és a következő pénzügyi keret várható eredményéről. A diák, ifjúsági csoportokra, civil szervezetekre gondolok, az ő cseréjükre, hiszen mindez támogatást nyújt ahhoz, hogy a mi soft együttműködésünket kiterjesszük. Elnök, mivel a legtöbb kérdést a bizottsághoz és a külügyi szolgálathoz intézték, nekik adom meg a szót. Két területet terjednek ki a kérdések, az egyik a partnerség eddigi teljesítménye, a másik pedig arra vonatkozik, hogy hogyan kívánják megreformálni ezt, továbbvinni eh, ezt a munkát, főként a költségvetés idejében. A kifizetések kerete és a kötelezettségvállalások szerintem erre könnyű válaszolni. Ki szeretné kezdeni a válaszadást? Köszönöm, elnök úr. Köszönöm az előadónak. Nagyon sokat jegyzeteltem, de most a legfontosabb témákra összpontosítok. Szárius Volszkis úr megjegyzéseket tett. Igen, a tágabb értelme vett kérdés az európai szomszédsági politika általános célja erre vonatkozott. Mi a mandátumunkat teljesítjük. Füle biztos úr serkent minket arra, hogy ambiciózus menetrendünk legyen a Véniuszi csúcsra is hivatkoznék, és nagyon sok költségvetési javaslatot is tett, beletéve azt, beleértve azt, hogy a az európai szomszédság politika jelentősen erősödjön. Ha megnézzük az agregát számadatokat a jelenlegi kereten belül, inkább a elmondhatom, hogy 5 eurót költünk minden lakosra keleti országokban. Ez a közepes jövedelmű országokkal hasonlítható össze. de a csatlakozás előtt álló országoknál a helyzet más, ott kb. 50 euró per fő. Nehéz közvetlen összehasonlítással élni a tapasztalatokat, illetően a helyszíni tapasztalatok és, a, és általában a finanszírozást illetően különböző finanszírozási eszközeink vannak, még az Európai Partnerségi Eszközön felül is a keleti partnerek irányába. Azt nem mondom, hogy még mindig a kínálatra összpontosítunk, nem, inkább a keresletre, és ezzel utalok a többi panel hozzászólóra is. Nem csak technikai segítséget nyújtunk, mert régen technikai támogatásnak nevezték ezt az eszközt a független államok közössége irányába. Viszont szeretném biztosítani a, hallgatóságot, hogy ez inkább a múlt öröksége, most inkább az intézményeket segítjük, és mindig a kereslet alapján lépünk. Másik kérdés, ez evidens, azt hittem, hogy ez jól ismert dolog, elnézést kérek. Nem csak a finanszírozási grafikonokat mutattam be. Mint elmondtam, nem csak százszázalékos kötelezettségvállalásunk van, hanem 99%-os a kifizetésünk is ebben a körben, és a panelnek és a az itt levőknek szívesen megmutatom a részleteket. A kifizetések, ha megnézem az európai szomszédság politikai eszközt, akkor 1,5 milliárdot költünk a kifizetésekre, és a kötelezettségvállalás 2,4 milliárdot jelent. 7 millió a kötelezettségvállalásunk a keleten, és 5 millió költöttünk el. Ami a kötelezettségvállalást és a kifizetést illeti, itt különbség van, de ez nem csak az abszorciós vagy felhasználási kapacitásból ered, hanem általában a költségvetési gyakorlat során tudja az a szakbizottság, hogy a kifizetés és a rendelkezésre álló összegeket külön tárgyalják meg. Tehát egyrészt ott van a kifizetés, másrészt pedig előbb a kötelezettségvállalás. További kötelezettségvállalást is közöltünk 2011-12-ben, itt 2,2 milliárd volt 2012-ben ez a kötelezettségvállalás, de ezt még plusz kifizetéseké nem sikerült, vagy nem fordítottunk át. Az európai demokrácia és emberi jogi eszköz egy a biztonsági együttműködési eszköz és a határon átnyúló együttműködés szintén ide tartozik. A szolgálatokat, számadatokat rendelkezésünkre bocsátják, és gondoskodnak arról, hogy az adatok világosak legyen, és a kettő közötti különbség, a spread, abból ered, hogy amit megszavaztunk 2012-ben, még plusz kifizetésé nem alakult át. Nem akarok túl sok időt igénybe venni, inkább hallgassuk meg a többi kollega kommentárját. Eddig odafigyeltünk arra, hogy a többet többér és a kevesebbet kevesebbér ne legyen ugyanannak a koncepciónak a része, mert sokszor az az érzés, hogy a more for more többet többér, az azt jelenti, hogy egyeseknek kedvezünk, másokat büntetünk, viszont a finanszírozásba beépítettük az emelkedést, a növekedést is pozitív ösztönzőre van szükség, amelyet nem kizárólag ebből a programból finanszírozunk. A végén kombináljuk a két elemet, és az a célunk, hogy a plusz finanszírozást, ami most nem túl sok, beépítsük a következő MFF-be a többet többért programon belül. a többet többért alatt szereplő bekezdések még nem szerepeltek a három oldalú megbeszélések napirendjén. A demokrácia támogatásának eszköze, a, ez hasonló ahhoz a tapasztalathoz, amelyet a Konrad Adenauer alapítvány szerzett Belarusban. Itt vannak bizonyos rések vagy hiányok, és ezeket szeretnénk fedni. A mi eszközeinkkel ezt még nem sikerült megtenni. A költségvetési hatóságnak elszámolással tartozunk. A nem regisztrált civil szervezetekhez és szervezetekhez, vagy demokratikus pártokhoz is el akarunk jutni gyors eszközt szeretnénk teremteni. Az Európai Bizottság 6 milliót nyújt a számunkra, ebből 3 millió délre, 3 millió keletre irányul, és a demokrácia érdekében is sokat kívánunk tenni. Az igazgató testületben sok parlamenti képviselő is szerepel ami a nem regisztrált szervezeteket, pártokat illeti, mi döntsük el, hogy melyiket támogatjuk. Néhány szó a civil szervezetekről. Hálás vagyok a Konrad Adenauer Alapítvány elemzését. Az egyszerűsítési menetrend része ez, és örömmel látom, hogy ennek a szakbizottságnak a támogatása, a parlament támogatása a pénzügyi költségvetési rendeleten belül most a leírt elemek közül néhányat ter- tartalmaz. Ez nem azt jelenti, hogy egy, egy civil szervezetet ernyőszervezetként használunk azért, hogy a helyi civil szervezetekhez eljussunk. Ezt egyébként nehéz érdekesnek találtuk, hanem most a plafon jelentősen emelkedett. Ezt majd a költségvetési hatóság elé fogjuk tárni, és a cél az, hogy néhány akadálytól megszabaduljunk, a partnereink akadályaitól. A tapasztalatainkat frissítjük, és reméljük, hogy legközelebb ezeket előterjeszthetjük. Van egy elem, mint mondtam, el akarjuk kerülni azt, hogy a civil szervezetek uralják itt a terepet. Sokan odafigyeltek arra, hogy a civil társadalmi tevékenységek számára szóló programok ne csak az európai NGO-knak szóljanak. Lehet, hogy túl lelkesek voltunk, amikor a szolgáltatási szerződésbe ezt belevettük, de az volt a célunk, hogy minden program találja meg a helyét a civil szervezetek körében. Reméljük, hogy nem lesznek administratív terhek, és az egyszerűsítéseket tudjuk alkalmazni 2013-tól, és ez is segíteni fog bennünket. Belarus speciális eset, egyensúlyt kell tartani azért, hogy a jelenlegi kormány minimálisan vegyen csak részt, vagy kapcsolódjon be Másik cél, hogy a civil szervezetek még a diaszporában is be tudjanak kapcsolódni. A másik eszköz a demokrát, európai demokrácia eszköze, szintén kiterjesztjük keletre, és további célunk, hogy szoros kapcsolatban maradjunk itt Brüsszelben a kedvezményezettekkel. Hat hónap múlva a legjobb gyakorlatot ki kell dolgozni. Most, mivel kevés az időnk, leállok, voltak még érdekes kérdések, de fölírtam az összes megjegyzést. Elnök, Richard, szeretne valamit hozzátenni? Boris úr fölvetett néhány kérdést az Erasmusszal és a diákok támogatásával kapcsolatosan. Nem tudom, hogy Tudna-e reagálni, Richard, ezekre a kérdésekre? Még maradt egy kis időnk. Köszönöm szépen. El kell ismernem, hogy a keleti partnerségen belül szakpolitikára összpontosítottunk? Szerintem nem, mert a szomszédság politikára összpontosított az EU támogatás és a keleti partnerséget azért áthatja a szakpolitika, van egy keret, van egy új megállapodás, amiről most tárgyalunk, és ezt át fogjuk fordítani társalási, társulási menetrendé. Úgyhogy úgy gondolom, hogy ez a megközelítés ez valóban szakpolitika alapú. Egy dolgot elfelejtettem megjegyezni, az, hogy Oroszország más helyet kap a keleti partnerségben, ez láthatóbbá teszi a finanszírozást. A szomszédsági eszköz most már sokkal erőteljesebben a keleti partnerségre fog összpontosítani, és ez megkönnyítheti a számadatok közlését, az, hogy a partner országok világosabban láthassák, milyen támogatást nyújt számukra az EU. A többet többér, erről Márkusz már részletesen szólt. Megvan a módja annak, hogy rugalmasságot adhassunk a, ebben az időszakban, és a teljesítmény alapján sikerüljön megállapítani a plafont. Vannak, akik esetleg úgy érzik, hogy veszítettek, mások nyertek, de a rugalmassági eszközt alkalmazzuk akkor, amikor allokáljuk a pénzösszegeket. Itt lesz egy olló, és ennek alapján tudjuk ezt kiigazítani, egyensúlyba hozni. Másik kérdés, a, part, a keleti partnerség szempontjából igen fontos az, hogy milyen hozzájárulással élünk az Erasmus for All, Erasmus mindenkinek programot illetően, hiszen ez olyan mechanizmus, amelynek segítségével elérünk az egész társadalomhoz, eljutunk, főként a fiatal generációhoz. Most nem tudok számadattal szolgálni arról, hogy hány diák fogja hasznosítani a jövőben mindezt. Ez természetesen attól is függ, hogy milyen költségvetést fognak számunkra megítélni. A keleti partnerségi roadmap-ben már szerepeltek számadatok, mégpedig, hogy hány diák fogja hasznosítani 2012-13-ban az Erasmus Mundust, és a tisztelt képviselőnek ezen esemény után ezt a számadatot meg tudom küldeni. El kell mondjam, hogy már szóltam a hozzászólásom elején, hogy minden részletben nem tudok belemenni, igen kényes része ez a folyamatnak. A 2014-es év megtervezése már nagyon sok belső munkát végeztünk, ezen még mindig dolgozunk, a bilaterális program elkészítését illetően is még sok munkánk marad, ezt a helyi EU delegációkkal dolgozzuk ki, mégpedig azért, hogy azonosítsuk a legfontosabb ágazatokat, amelyek területén a partnerekkel együtt kívánunk működni az új pénzügyi időszakban. De figyelembe véve a költségvetés bizonytanságait, és sőt azt is, hogy a többet többér eszköz a következő hetekben hogyan fog alakulni. Nagyon nehéz most a program célokat illetően további részletekbe bocsátkozni ma. Elnök, köszönöm szépen. Szidóni, akkor megkérném, hogy esetleg e, zárja le ezt a e, vitát. Köszönöm szépen, megpróbálom összefoglalni a vitánkat, ha csak nincs még valaki, aki hozzá szeretne szólni. Elnök, úgy gondolom, hogy végül is a legtöbb kérdés az intézményeknek szólt. Jó, rendben, rendben, válasz, jó, rendben, akkor rátérek a zárszóra, megpróbálom összefoglalni. Nagyon örülök, hogy erre a vitára ma sor került, még akkor is, hogyha nagyon sok kérdés továbbra sem kapott választ. Megkezdtük az eszmecserét. Folytatnunk kell az eszmecserét, és ez még jobban indokolja, hogy ilyen megbeszéléseket tartsunk. Nem arról van szó, hogy itt valakinek a kíváncsiságát akarnánk kielégíteni, vagy hogy a meglévő vagy nem lévő adatokat itten körözzük, hanem arról van szó, hogy a parlamenti ellenőrzést gyakoroljuk az adófizető pénze felett. Meg kell látunk azt, hogy amit csinálunk, az megfelelő. Mi lehet, hogy tudjuk, de a kül- külső szemlélő nem feltétlenül tudja ezt. A mi feladatunk és kötelezettségünk, hogy kritikusan megvizsgáljuk, hogy az Unió mit tesz, egyrészt, hogy éri el a politikai célokat, és hogy teljes mértékben elszámoltatható és átlátható legyen, amit tesz az Unió. Sajnálom, hogy defenzív válaszokat, csak defenzív válaszokat kaptunk, olyat, hogy amit csinálunk, az jó, az jó. E, nem, ennél sokkal mélyebbre hatóan kell eljárnunk, mert egyre nagyobb a, a több aggodalom van, egyre nagyobb a várakozás a demokrácia elmélyítés irányába a hat partnerország e, kormányzásával kapcsolatban is nagyok a kérdések, és ez nyilvánvalóan felveti a kérdést is, hogy mi van az uniós alapokkal, pénzekkel. Mi van azzal a pénzzel, ami közvetlenül a nemzeti költségvetésébe kerül ezen országoknak, miközben demokrácia, korrupció problémák vannak. Tehát nagyon oda kell figyelnünk arra, hogy ezek a fejlemények hogyan alakulnak és e biztosítanunk kell, hogy minden szinten, a jogalkotás szintjén, a végrehajtás szintjén is végül a pénzt arra használják fel, amire az Unió adta az, az Unió értékeinek megfelelően, ne pedig a ellentétesen kerüljenek felhasználásra. Ez konkrét számokat és megfelelő ö, számítelt követel. Hol van, hogy oda jusson minden, amire szánták. Parlamenti képviselőként, végrehajtóként ez a feladatunk. Számon kérhető kell, hogy legyen a folyamat. Ezért hangsúlyozom ismételten, az, e- hogy az Európai Bizottság szíveskedjék adni nekünk adatot, amennyire csak lehetséges, hogy ezzel segítse bennünket, hogy ezt a feladatunkat ellássuk és ezt az ellenőrzést meg tudjuk valósítani, mert enélkül nagyon nehéz lesz, nem tudunk hozzájárulást adni, nem tudunk politikai kötelezettséget vállalni a folytatás irányába, és nem tudjuk megmondani az állampolgároknak, hogy egyáltalán miért folyik bele pénzügyileg az Unió a kelet-európai vagy szomszéd országok helyzetébe. Most ugyan van a partnerség, de ugyanez van a déli szomszédsággal is. Minden egyes szakaszban ellenőriznünk kell, és teljes elszámoltathatóságot meg kell valósítani, és pontosan tudnunk kell, hogy mi hová került. Folytatom majd a bizottság megfelelő szolgálataival a véleménycserélt, hogy ezeket a még fennálló kérdéseket tisztázni tudjuk, és abba a kiadványba, amit készítünk, ezeket bele fogjuk építeni. Miután kollégám említette az erasmus az Erasmus for All, vagy mindenkinek erasmus amit aztán Tibes úr is utalt, engem kicsit aggasztanak bizonyos fejlesz, fejlemények ebben a szabályozásban. Mindenképpen érdemes ezt tanulmányozni. Most ugye van egy javaslat, tudom, hogy egy trialógus előtt van, és hogy tárgyalunk, de költségvetésileg problémát látok, hogy a nagy politikai ötleteket hogyan lehet megvalósítani. Erasmus mindenkinek. Az elképzelés az az, hogy legyenek az ösztöndíjak és a programok, amiket azt hiszem ez minden szomszédos országra való, hogy ők maguk hajtsák végre. Én attól tartok, hogy ezt meg fogják szenvedni a diákok. Nem tudom, hogy bárki is megvizsgálta azt, hogy ezek a partnerországok milyen adminisztratív kapacitással rendelkeznek, amivel meg tudják azt oldani, hogy a diákok megfelel kapjanak. Mert tudjuk, azt nem tudom, hogy a bizottságnál ki csinálja ezt, de központosítan csinálják ezt. A decentralizás elve az önmagában nem problémás, de mégiscsak probléma lehet, mert tudom, hogy nagyon sok olyan ország, amelyik sokat dolgozott kulturális és oktatási alapokkal, rengeteget fordítottak az államigazgatásba, közigazgatásba, nemzeti ügynökségekbe, hogy megfelelően el tudják juttatni ezeket az ösztöndíjakat és adományokat az egyetemekhez és a diákokhoz és a partnerországoknál, amelyek még nincsenek erre egyáltalán felkészülve, a vége ennek az lesz, vagy az lehet, hogy a diákok nem fogják igazán tudni igénybe venni ezeket a pénzeket. Tehát ez egy konkrét példa, tehát a hatékonyság nem öncél, hanem arra is gondolnunk kell, hogy ezek az adomány támogatási pénzek, ezek valóban oda kerüljenek, és azok használják fel, akiknek ez szárnyuk. mert a, a keleti partnerség országaiban az embereknek, a lakosoknak kell ebből részesülniük. Nem az a fontos, hogy mi elégedettek legyünk, mert elvégeztük a munkákat, hanem minél többeket szolgáljon, és azokat szolgálja, akik ott élnek. Tehát ezt folytatni fogjuk, mert ez egy folyamatos erőfeszítés. Köszönöm, hogy eljöttek ide, és készségüket mutatták, meghallgatták, és eh, meghallgatták ezt a párbeszédet. Köszönöm, elnök. Köszönöm, Szidónia. Csak hogyha hangot adhatok annak, amit Szidónia mondott. Igen, ez egy olyan gyakorlat, amit a parlament felügyel és vizsgál, hogy hová kerül a pénz, hogyan használták fel. Nagyon jó példa ezere. Elnézést kérek azoktól a vendégektől, akik azt hitték, hogy esetleg más kérdésekre is, erre is sor kerülhet, de itt ez egy költségvetési szakbizottság, és a képviselők egy része magánúton is megkérdezheti a hozzászólókat. De hát ez, ez nem egy ö, nyíltott meghallgatás. Tehát e, ennyit a délelőtt ülésünkről, és akkor három órakor folytatjuk. Kitűnő volt az ülés.